Okay, good morning, colleagues. Um, I see the meeting room is full. E, jó napot kívánok, kollégák! Úgy látom, hogy majdnem tele van az ülésterem, és azt remélem, hogy folytathatjuk napirend szerinti munkánkat. A következő napirendi pontunk a szavazás. Először arról a véleményről fogunk szavazni, amely az EU 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetéséhez lett elkészítve. Július 23-án készített el Vón úr a véleménytervezetet, szeptember 3-a volt a módosítók határideje, 18 módosító érkezett. Elkezdhetjük a szavazást? Úgy látom, hogy igen. Ami a módosítókat illeti készfeltartással szavazunk, amennyiben nem lehet eldönteni, hogy melyik oldal oldali a többség, akkor géppel fogunk szavazni, ami pedig eh, az egész eh, anyagot, az egész véleményt illeti, arról géppel szavazunk. Tehát, kezdjük. Első bekezdés, első módosító, ki van mellette? Első módosító, első bekezdéshez, mellette, ellene, tartózkodók, nem fogadtuk el, elutasított. It's rejected. Thanks. Uh, paragraph one, amendment. Uh, első bekezdés, második módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodó. It is approved. Elfogadtuk. Első bekezdés, harmadik módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasított. Paragraph 1 egyes, egy A bekezdés, új bekezdés, már negyedik módosító ki van mellette. Ellene, tartózkodók, elfogad. Elutasítottuk, bocsánat. Egy A bekezdés ötös módosító ki van mellettem. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Egy B bekezdés hatos módosító ki van mellette. Ellene. Ezt ellenőrizzük géppel. Tehát szavazunk 1B bekezdés 6-os módosítóról. Most szavazzanak, kérem. The vote is closed. Lezárom a szavazást. We have uh, 30, 18 in favor. 18 mellette, 16 ellenen. Tehát elfogadtuk. Kettes bekezdés, hetes módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. Kettes bekezdés, nyolcas módosító. Ki van mellette? Ellene? Ezt is ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak most! The vote is closed. Lezárom a szavazást. 16 mellette, 19 ellene. Ezt elutasítottuk. Kettő A bekezdés, új bekezdés, 9-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tízes módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. Hármas bekezdésről volt szó, és a tízes módosítóról. Hármas bekezdés, tizenegyes módosító. Von úr következik. Szóbeli módosítóm lenne itt. Szeretném kivenni a szövegből az utolsó mondatot, az above szótól, amely ténybelileg tisztázná ezt a e, módosítót, és onnantól kezdve támogatni tudjuk, tehát az utolsó mondatot szeretném kivenni a szövegből. Köszönöm. Ez egy szóbeli módosító volt. Van-e, van-e valaki, aki ezt ellenzi? Egy, egy ember? And okay, so we have only one against the amendment. We, we accept the, the oral A szóbeli módosítót befogadjuk, mert csak egy ember van ellette. Oh, you, two, two objected. Ketten ketten ellenezték, de csak ketten. It's against our own uh, uh, uh amendment, but if once Eh, nos, ha egy eh, személy ellenzi a szóbeli módosítót, most magam ellen beszélek, akkor az a szabály itt a bizottságon belül, hogy nem befogadható a szóbeli módosító. In the plenary, it's another case there you... plenárison máshol van, máshogy van, ott vagy 40 embernek kell felállnia. Itt, eh, itt, azonban, itt azonban sajnos, mivel a frakció nevében történik, ez valóban így van. Akkor ellenőrizzük, mondja az elnök, a szabályokat.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 a plenárison 14 képviselőnek kell az ellenvetését kifejeznie egy szóbeli módosítóval szemben, amennyiben ez megtörténik, akkor a szóbeli módosító megbukik. Amennyiben bizottságban nyújtanak be egy szóbeli módosítót, akkor ugyanaz az arányt kell gyakorlatilag elérni. Ez a 169-es szabály hatos pontja. Fel tudja olvasni ezt a bekezdést, kérem? This is rule... Tehát 168-as nem, 169-es szabály, tehát 169-es szabály a módosítók benyújtása és indítványozása. A hatos pontját olvasom. A módosítót csak akkor bocsátják szavazásra, miután azt e, e, minden hivatalos nyelven kinyomtatták és kiosztották, kivéve ha a parlament másként dönt. A parlament nem dönthet másként, amennyiben 40 képviselő ezt ellenzi. A parlament nem hoz olyan döntést, amelyek, amelyel hátrányba kerül egy olyan képviselő, eh, aki más nyelvet használ. Tehát nem származhat ilyen hátránya. Eh, amennyiben 40 képviselő eh, amennyiben egy tizede a képviselőknek ellenzi a módosítót, nem lehet szavazásra bocsátani. A, ezt most kihagyom ezt a részt. A bizottságban a szavazatok száma, amely egy elvetéshez szükséges, 209-es cikk alapján van meghatározva, arányában ugyanazzal az arányjal, mint a plenárison, felkerekítve a legközelebbi egész számhoz. Ebben a bizottságban ez három vagy egy? A titkártól kérdezem. All right. Uh, chairman, if it's helpful, if it's helpful, it it's two actually. If that okay. helps you, it's two. You are... Kettő valójában. Kettő, de már úgyis hárman vannak, tehát... Yes, please. I'm sorry. Tessék. Vielleicht kann ich, ich bin én vagyok tulajdonképpen az egyik kérelmező vagy benyújtó, és el tudom mondani, hogy ezzel így nem értünk egyet. Erről nem kell vitatkozni, mármint a számokról, mert már hárman ellenzik a módosítót, és ennek megfelelően a szóbeli módosító nem elfogadható, tessék. Uh, uh, chair, uh, uh, uh I do apologize. Elnök asszony, uh, tíz éve vagyunk itt, ez fontos számunkra, mert eddig mindig egy képviselőn is megbukott eh, egy szóbeli módosító. Lehet, hogy tíz évig nem volt igazunk, de öt év áll előttünk, tehát ezt a szabályt tisztázni kellene. Eh, nem kéne ezt a vitát állandóan megismételni. Én azt javaslom, hogy a titkárságot eh, kérjük meg, hogy ezt a szabályt alaposan tekintsék át, mert most, most éppen nem volt fontos, de lehet, hogy később politikailag érzékeny vagy fontos lesz. Tudjuk hogy tehát, hogy mit jelent a szabály, akarjuk tudni ezt az információt, hogy miért volt elég egy ellenszavazat tíz éven keresztül, és miért kell most több. Köszönöm, teljesen egyetértek önnel, ezzel ne is foglalkozzunk többet, ezzel a vitával legyen világos a szabály a bizottság számára, kövessük a szabályt, és megkérem a titkárságot, hogy tisztázzák ezt a dolgot, az elkövet, a következő ülésre megkapják ezt az információt, nevezetesen azt, hogy hány képviselőnek kell elleneznie egy szóbeli módosítót ahhoz, hogy azt ne lehessen szavazásra bocsátani. Folytatjuk a szavazást. Tehát, harmadik bekezdés, 11-es módosítónál tartunk, Két részben fogunk szavazni. Ki támogatja az első részt? Ki van ellene? Ezt ellenőrizzük géppel. Kérem szavazzanak. No. Okay. Vote now. The vote is closed. Lezárom a szavazást. The result is... Az eredmény 17 mellette, 19 ellene, 2 tartózkodott. Amendment is rejected. Elutasítottuk ezt a módosítót. Second part. Második rész. Ki támogat? Who is against? Ki van ellene? Tartózkodók. Rejected. Elutasítottuk. Tizenkettes módosító három bekezdés. Ki van mellette? Ki van, ki van ellene, ezt kérdezte az elnök asszony. Valójában nyilván arra gondolt, hogy ki van mellette. E, ki van mellette tehát, ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. Négyes bekezdés, 13-as módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Négy... Négy a új bekezdés, 14-es módosító. Ki van ellene? Nem, ki van mellette elnézést, mondja az elnök, sajnálom. Tehát ki van mellette? Kérdezi újra. Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. 4A új bekezdés, 15-ös módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítva. Ötös bekezdés 16-os módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítva. 5A. Új bekezdés. 17-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. El. Utasítva. 5A bekezdés, 18-as módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Now a vote. Most pedig végszavazást tartunk a módosított véleményről géppel. Kérem, hogy szavazzanak most. Most. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 3 ellene, 2 tartózkodás. Ezt a véleményt elfogadtuk. Thank you. Um, with the next, with the next uh, vote, which... A következő szavazás a 3 per 2014-es költségvetés módosítási tervezet pénzbírságokból és kamatokból származó bevételek, stb. A 3 per 2014-es költségvetési módosítási tervezetről kell szavaznunk. Ez az 1B, 1B fejezet átcsoportosításáról szól. Október 3-áig kell a véleményt kiadnunk, ez az utolsó határidő. Az egyetlen praktikus módja annak, hogy ezt a menetrendet betartsuk, az az írásbeli eljárás volt, és a mai szavazás. A menetrend azt is jelenti, hogy nem volt lehetséges a szöveget lefordítatni. Olbricht úr angolul köröztette szeptember 17-én a véleményt, és azt kérte önöktől, hogy küldjék meg szeptember 19-ig az ön által, önök által javasolt módosítókat. Kettő módosító érkezett, mehetünk-e tovább szavazni, léphetünk-e tovább. Tehát két véleményünk van, mondja az elnök. Az egyes bekezdéshez van egy egyes módosító, ki támogatja, ki van ellene, ezt ellenőriznünk kell. Géppel szavazunk. The vote is open. Lezárom. Megnyitom a szavazást, bocsánat. Kérem, szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Okay. Huh? Ah. We have uh, eight. 18-an szavaztak mellette, 18-an ellene, és volt kettő tartózkodás. It's, <laughs> it's, it's rejected. It is rejected tehát elutasítottuk. A tartózkodások miatt. Okay. Uh, paragraph 3. Hármas bekezdéshez a kettes módosítóról szavazunk, ki van mellette. Who is against? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. És most pedig, kérem, tessék. Just, just a very short comment, sir. I... Csak egy uh, gyors megjegyzés. Ez egy nagyon sürgős eljárás, nem igazán normális, ami az időbeosztást illeti, ugyanakkor tényleg nagyon sürgős, a, a backlogról van szó, minél hamarabb el kell fogadnunk a költségvetés módosítást. A Költségvetési Bizottság holnap leül a az Európai Bizottsággal, eh, zárt eh, ajtók mögött, eh, és arról beszélnek, hogy mi okozta ezt a backlogot, ezt a lemaradást, és miért van ilyen nagy, mi ennek a története. A bizottság holnap magyarázkodik, Erről majd önök is kapnak írásban valamit. Azt gondolom, hogy a mi bizottságunk számára is érdekes megérteni azt, hogy mi történt, mert az, hogy a backlog létezik, tehát az elmaradt kifizetések, a hátralékok megvannak, de hogy miért, e, azt nem tudjuk. E, ezt a magyarázatot remélhetőleg holnap megkapjuk az Európai Bizottságtól. Köszönjük ezt az információt, valóban fontos, megérteni azt, hogy miért van szükség erre a rendkívül sürgős eljárásra. Amennyiben megkapjuk az információkat, akkor azt megosztjuk a képviselőkkel. Most jön a végszavazás véleményről. Tehát a hármas módosító költséget és módosító tervezet géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Ele- yes, the vote is closed. Lezárom a szavazást. We have 33... 33 szavazat mellette, három ellene, kettő tartózkodás. A módosítót elfogadtuk. Most pedig, hogy a szavazás végére értünk, léphetünk tovább. And we continue with... Következő napirendi pont, tízes napirendi pont, külső tanulmány bemutatása. A városoknak a 2014-2020 közötti kohéziós politikában betöltött szerepéről szól a tanulmány. Kérem, hogy figyeljenek ide. Dear colleagues. Kedves kollégák, folytatnunk kell. We continue with the study presentation. Folytatjuk ezzel a tanulmányjal, tehát a városok szerepe a 2014-2020 közötti kohéziós politikában. Ezt a tanulmányt a regionális szakbizottság kérte 2013. szeptemberében. I'm sorry. And commissioned by the policy department B. A B szakpolitikai osztály rendelte meg, egy, a METIS szakértői csoporttól, ez egy bécsi bázisú csoport. A METIS GmbH igazgatója Herta Schönhofer fogja ismertetni a tanulmányt. A 2014-2020-as programozási időszakban a városok megnövekedett szerepéről szól a tanulmány kitekintéssel az új eh, jogalkotási csomagra, valamint eh, az előző programozási igaz, eh, időszak tapasztalataira. Minden városra kitér, illetve minden városra levonhatóak tanulságok. A tanulmány ismertetése rendkívül időszerű, mert az Európai Bizottság közleményt bocsátott ki júliusban a várospolitikáról, amelyben leírja az Európai Unió városainak helyzetét, egy nyilvános konzultációt is útjára indított az EU városi stratégiájáról. Miután a tanulmányt ismertették, megadom a szót a képviselőknek. Schönhofer asszony hol van? Megadom a szót önnek. Dear ladies and gentlemen, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a komplexitását a témának egy kicsit egyszerűsíteni fogjuk, és tényleg a tartalomra szorítkozni fogunk még hozzá a különböző politikák tartalmára. A városokról lesz szó, melyek nagyon fontos szereplők abban, hogy a gazdaságot és a társadalmat, annak képét alakítsák. A fenntartható és az integrált növekedéshez is hozzájárulnak a városok. És ez gyakorlatilag a kohéziós politikának is a célja. A mai téma tehát a kohéziós politika, amely valóban foglalkozik a városok fejlődésével ez a kérdés felvetés áll a középpontban, tehát ezzel fogunk ma foglalkozni, és remélem, hogy sikerül lapozni is. No tehát, én úgy tudom, hogy 15 percem lesz, úgyhogy gyorsnak kell lennem, és megpróbálom az üzeneteimet élesen megfogalmazni, és nem fogok részletekbe menni, majd akit érdekel, elolvashatja a tanulmányt. Mik tehát a legfontosabb kihívások a politikai, a kohéziós politikában és a városi kontextusban? Mit tanulhattunk a 2007 és 13. as időszakra vonatkozóan? Milyen következtetéseket vonhatunk le? Milyen szerep jut a városoknak az új kohéziós politikában? Ha megnézzük a partnerségi megállapodásokat és az operatív programokat, ezeket is ismertetem, és aztán levonjuk a következtetéseket és ajánlásokat is megfogalmazunk. Tehát a legfőbb kihívások a városok számára. Nagyon röviden. Pár dolog van, amelyek a kohéziós politika szempontjából is nagyon lényegesek. Nagyon fontos a városok szerepe, a tudás alapú ipar növekedésében. Ott van a városokban nyilván a technológia, ott vannak az élettudományok, a különböző iparágak, és ezek általában városokra, városokra támaszkodnak. Tehát a városok alakítják ezeknek a központját. Azonban ott van az ökológiai lábnyom kérdése és a fenntarthatóság kérdése, amely ugyancsak urbánus városokkal összefüggésben álló kérdés. Ugye nem csak arról van szó, hogy a városok nőnek, hanem méretük csökken is, méghozzá intelligens módon. A fenntarthatósággal is összefügg ez, hiszen hogyha belegondolnak abba, hogy nőnek a városok, akkor gyakorlatilag, ahogy kifelé megyünk, a népsűrűség csökken. És aztán a szociális kirekesztés és a polarizáció is a városokban koncentrálódik. Mindezek nagyon fontos, lényeges elemek, amelyekkel a városoknak szembe kell nézni. Mielőtt a problémákra rátérnék, kicsit beszéljünk arról is, hogy mik a tapasztalatok a kohéziós politika kapcsán az elmúlt programozási időszakban. A kohéziós politika elég régóta foglalkozik városi problémákkal, ezek különböző kezdeményezésekre vezethetők vissza, és nem fogok a részletekbe bocsátkozni, de egy hosszú időszakon vagyunk túl, és gyakorlatilag egy mederbe terelték ezeket a különböző problémákat, és ambíciózus megközelítésből indultak ki. A végén azonban van egy pár olyan eredmény, amiről beszámolhatok, mert nyilván magasak voltak a célkitűzések, de csak projekt szinten kerültek bevonásra a városok. Ez egy általános megállapítás, és sokkal jobban meg kell nézni persze a az egyes részleteket, hogy milyen operatív programokkal dolgoztunk, de a városok a regionális operatív programokban sokkal nagyobb szerepet vállalnak, a városok, mint a nemzeti programokban. Aztán ugye a Jessica-val egy új pénzügyi eszköz kerül bevezetésre a városi fejlesztés érdekében, és ez egyes tagállamokban már nagyon szép eredményeket hoz. Sok esetben 2011-ig várni kellett, mire működésbe lépett. A mainstreaming legfontosabb eredménye az, hogy a városok esetében hozzáadott értéket ismertek fel, legalábbis az új tagállamokban. Na, ott sikerült inkább ennek a politikának a bevezetése viszonylag rövid időn belül, szemben azzal, amit a az EU-15-ökben tapasztaltak. Az integrált megközelítésre is felhívnám a hang figyelmet. az intelligens növekedéssel a technológiára figyeltek, a fenntartható fejlődéssel nagyon sokszor az energiahatékonyságra a pénzügyi eszközökkel viszont nagyon hosszú volt az előkészítési fázis. Melyek tehát a problémák, amelyekkel a városok konfrontálódtak a kohéziós politikán belüli fejlődés kontextusában? Hát először is úgy tűnik, hogy nincsen koncepció arra vonatkozóan, hogy mit is értünk az alatt, hogy város. Egy millió lakos feletti ö, egységekről beszélünk-e, 500 ezer feletti egységekről. Ez nagyon sokszor ugye nemzeti vélekedés függvénye. London és Párizs esetében ugye már milliós nagyságrendről beszélünk, tehát a méretek eh, tekintetében és az agglomeráció tekintetében is nagyon ágazó az, hogy mit értünk város alatt. Második fontos pont, a kohéziós politika eh, teritoriális szereplőkre koncentrálik, koncentrálódik, miközben a városok sok esetben nem ezok. Administratív eh, határok léteznek egy agglomeráció körül, és akkor egy, egy város a közelben már nem feltétlenül tartozik ehhez. Tehát van egy metropolita kormányzás, de nagyon sokszor a városokat szereplőként nem vonják be ebbe. A másik dolog, nagyon nehéz elemezni a városoknak a szerepét is. Hiszen hogy tudom ezt számszerűsíteni? Hát két módon lehet. A kiadások alapján, hiszen a beruházások kategorizálás alapján erre van lehetőség. Lehet a tiszta közlekedés promotálása az Urban Regional keretében, és tudjuk, hogy hány százaléka a költségvetésnek ment ezekre az ágazatokra, 5 és 33 százalék ebben az esetben. Tehát ez az 2007 és 13 közötti időszakra vonatkozó adat volt. A következő időszakban a városi aspektusoknak sokkal előteljesebb szerep jut. Bizonyára önök ismerik az, hogy milyen kérdésfelvetések szerepeltek a listán. Innovatív, városi projekteket emeltünk ki. A partnerségi megállapodások kapcsán ugye integrált városi fejlesztésre koncentráltunk, és a szociális alapnak kiegészítő szerep jutott. A regionális fejlesztési alapnál 5% volt a célarány, és új eszközök is hozzáférhetők voltak, ami által még több forrásból lehetett építkezni. Ha megnézzük, hogy mi is történt eddig a partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban, akkor a következőt mondhatom el. A városi agend, az európai városi agendát illetően számos példát olvashattak majd erről a tanulmányban. A bizottság is nagyobb szerepet szentel a városoknak, és hát nyilván a trialógusok keretében jutottunk el idáig. A tagállamok a progresszív megközelítést egyébként nem is szívlelik annyira. Tehát úgy tűnik, hogy vonakodnak, hogy a kohéziós politikába beemeljék ezt a városi aspektust. 5% teljesült az elmúlt időszakban, de hogyha ugye valaki a fizikai állapotát akarja növelni, és el akar jutni fél óra alatt egy bizonyos távolságra, és akkor utána egy más időszak alatt kell ugyanezt teljesíteni, ez problémát okozhat. Tehát azt, azt gondolom, hogy ez az 5 ami a célkitűzés, ez nem egy óriási ö, ö, arány, mert az 5 nem túl magas. Mégis van némi vonakodása a tagállamok részéről. Aztán azok a lehetőség, amelyek rendelkezésre álltak, ezeket is csak vonakodva használták fel. Az új kohéziós politikai eszközöket, például a flamand városok, amelyek az ITI-ból építkeznek, 5%-ot szerettek volna elérni, de aztán nem sikerült a kívánságaiknak megfelelniük. Az egyes tagállamokban sikerült a partnerségi megállapodáson belül részt vennie a városoknak, és a programozási folyamatban is kivették a részüket. Azonban a városi területek és a városoknak szinte nem volt, vagy elhanyagolható a szerepük. Hogyha most az operatív programokat is megnézzük, akkor elmondható, hogy ha egy nagyobb régió részeként lépte, lépnek fel a városok, mint Angliában Leeds például, akkor tulajdonképpen az aggályokat kevésbé veszik figyelembe, mert itt talán kisebb a verseny a vidéki területekkel. Hogyha egy regionális program lefed egy várost, akkor pedig, mint például Berlin és Brandenburg esetében, akkor az agglomerációt nem veszik annyira figyelembe, mert kvázi ilyen átmeneti területekről van szó, amelyekhez egy kicsit nem is tartoznak annyira a központhoz, a városközponthoz, hanem ugye attól távolabb fekszenek. Úgyhogy a városok szerepe ennél fogva megint más. Az előző időszakban talán egy kicsit más volt a a helyzet. Egy prioritási tengely volt, Most viszont mindent egy tengelyen kell megjelenítenünk, tematikus módon járunk el, tematikus célkitűzések vannak, és a teritoriális kérdések is egy picit háttérbe szorulnak. Az ITI eszközök nem voltak a tagállamok körében nagyon, nem találtak nagyon pozitív fogadtatásra, inkább administratív munkát, terhet jelentettek, jelentettek és átkerült gyakorlatilag ugye a döntéshozatal és a felelősség a városokhoz, miközben nekik nincs meg a tapasztalatuk a kohéziós politikával, úgyhogy ezért ez nagy kihívást jelentett még mielőtt túlságosan negatív példákra helyezném itt a hangsúlyt, azért a jót is szeretném kiemelni, például Lengyelországban, ahol az ITI eszközök bevezetésre kerültek, funkcionális városi régiókat hoztak létre, és a regionális fejlesztésen belül ugye az alapok 5%-át osztották ki, arra, hogy a városokat és az adminisztratív szempontból hoz oda tartozó szomszédos területeket, hogy integrált projekteket indítsanak el. Leginkább a közlekedésre fókuszáltak, de ezek integrált programok voltak. Tehát kevés olyan példa van, ahol ezeket az új kohéziós politikai elemeket fel tudták használni. Olaszország is jó példa azonban. Ott is létezik egy program, amely a városi kérdésekkel foglalkozik, az intelligens városokkal és a szociális integrációval. Ez egy új nemzeti program, és Bulgáriában és vannak városi fejlesztési projektek, programok, ahol kisebb léptékű, kisebb városokra koncentrálnak. Az intelligens város megközelítés Hát itt leginkább az energiára, a mobilitásra koncentrálnak, és nincsen igazából integrált megközelítés, holisztikus megközelítés. Akkor milyen következtetéseket vonhatunk le? Hát nincsen gyakorlatilag a, a kohéziós politikán belül városi jellemző, és a városok szerepe mm, azok lesznek, akik, akik természetesen majd kedvezményei lesznek ennek, de az előző időszakhoz képest még nem, nincs kvantumugrás. Ahol alacsonyak voltak a költségek, ott a célarányokat még tovább próbálják lefelé kanyarítani, és az új tagállamokban az új célkitűzéseket különböző módon próbálják megvalósítani, miközben ugyanannál a folyamatnál igyekeznek maradni az EU 15-ökben, és a városokat egy kicsit kiszorítani. Mik tehát akkor az ajánlásaink? Az Európai Bizottság szempontjából ez az urbánus agenda, a városi agenda különleges eszközökkel kell, hogy dolgozzon. A közösségi kezdeményezéssel elindultunk egy úton, de mi úgy látjuk, hogy a mainstreaming egyszerűen túl korán történt, és az új megközelítés nem tudta megvetni a lábát. A partnerségi megállapodások elindultak, az operatív programok is, tehát ezzel kapcsolatban túl sok mindent nem lehet tenni. A, köz, a következő lépés már a projekteknek a kiválasztása, és ezeknek a projekteknek az értékelése, tehát a végrehajtás. Mi úgy gondoljuk, hogy az urbánus koncepcióknak az értékelése mindenképpen lényeges, tehát városi fejlesztése, és azoknak az értékelése mindenképpen legyen ex ante követelmény. Aztán legyen egy hálózat, a város, városfejlesztési hálózat, mint egy, ami egyfajta platformként működne, és ezáltal a, a politikát még sikeresebben lehetne alakítani. Ez az egész kohéziós és urbánus városfejlesztési politika lehetne sikeresebb. Jelenleg a városoknak nincsen platformja, hogy a kohéziós politikának ezt a szegletét tovább vigyük az integrált stratégiákat mindenképpen erősíteni kell, mert vannak tervezetek, de jócskán van még itt tér ahhoz, hogy ezeket integrált stratégiákká dolgozzuk ki. És össze kell kapcsolni a városi politikai megközelítéseket, ez a főigazgatóságokon belül és az Európai Parlamenten belül, mert ez egy speciális politikai terület. És az utolsó dia. A legfontosabb a fő szereplők, nemzeti szinten keresendők. Még mindig ott van annak a kérdése, hogy nemzeti szinten ki képviseli ezt a politikát. És a bizottság ugyan elindította a városi ö, ö, politika fejlesztését, de a kérdés, hogy kik a, a, a valós szereplők. Az agglomerációs politika, a kohéziós politikán belül is még implementálásra várnék, mert nincsenek még itt sem felelősök, akiknek foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel. Ezzel párhuzamosan felvetődik akkor a, a vezetés, az irányítás kérdése és az agglomeráció menedzsmentje, mert a városok és a környező területek nek ugye sok esetben közös az irányításuk. Tehát, ahogyan mondtam, integrált megközelítésre van szükség nemzeti szinten, hogyha városügyi kérdéseket kívánunk megoldani. A regionális szinten is sok a kihívás, de ugye itt mindig az európai és az nemzeti keretektől függ ezeknek a regionális szintű ügyeknek a megoldása. Itt is gyakorlatilag az administratív határokon túlmenő hálózati együttműködésre van szükség, és megfelelő szinten, programozási szinten kell kezelni a projekteket. Tehát a különböző tapasztalatok kicserélése nagyon lényeges. Azt hiszem, hogy az urbánus kérdéseket, a városügyi kérdéseket így tudnánk megfelelően megfelelő helyen kezelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk az előadást, megkapták ezt, ennek a szövegét írásban is, és már itt van előttem azon képviselők listája, akik szeretnének hozzászólni. Westphal asszonya, vagy Fél asszonya, kezdjük? Kvér asszony. Köszönöm szépen. Őszintén szólva, hát nem annyira tetszett nekem, amit hallottunk. Ez egyáltalán nem felel meg az elvárásainknak. A parlament és úgy gondolom, hogy a biztos is nagyon határozottan kiállt az erőteljesebb városfejlesztés mellett, amellett, hogy nem csak a projektek lebonyolításába, hanem az operatív programok eh, megírásába is be kell vonni a városokat, egészen a partnerségi megállapodások megkötéséig mindenbe. Eh, Hán biztossal eszmét cserélve ő is azon a véleményen volt, hogy a városok sokkal jobban belettek vonva a munkába, mint ahogyan ez múltban adott volt. a tanulmányának az ellenkezőjét állítja, most akkor kinek higgyek? Elég érdekes, hogy mi itt a parlamentben nem mondtuk ki politikai megállapításként, hogy a városokat mindenképpen forszírozottan jobban bele kell vonni a kohéziós politikába, ezt, ezt szabad döntésre kell bízni, hiszen a régiók helyzete nagyon eltérő. És minden régió saját maga tudja legjobban eldönteni, hogy mely városok fontosak az egyes régió fejlődése szempontjából. Tehát ez a mi kívánságunk volt, és ez az 5 százalék, hogy most ezzel kapcsolatban azt halljuk, hogy ez kevesebb pénz, mint amennyi a korábbi támogatási programozási időszakban volt, hát ezen nagyon csodálkozom, hiszen nekünk azt mondták, hogy ez, ez többet fog jelenteni, ez egy magasabb szinten jelent minimum összeget. Most nem tudom, hogy a két dolog, a tanulmány, illetve a bizottsága közösen végzett munkánk hogyan illeszthető össze. Talán valaki még erre rá tudna világítani. Köszönöm, Beszt Válasszony. Köszönöm, elnök asszony. Krél kolléganő sokat elmondott abból, amit én is szeretném volna mondani. Albrecht kollégával is tárgyaltam, és ott nagyon sok minden benne volt várospolitikai kérdések is szerepeltek ezen tárgyalásokon, amelyek során sok mindent el tudtunk érni a parlament részéről. A városokban borzasztó sok a probléma, és ezért választottuk ezt a megközelítést a biztossal együtt, és nagyon jó volt, hogy a biztos és a bizottság mindig is eh, a mi oldalunkon állt hogy végül a, a régiókban lévő problémákat ott kell ugye megoldani, ahol azok keletkeznek, és ezek többnyire a városok, ezért próbáltunk meg kis tafírozni, úgymond a városokat, vagy lehető, lehetőségeket biztosítani a városoknak, amelyel korábban nem rendelkeztek és valóban távlatok, új lehetőségek nyíltak meg most a városok számára. Hogyha Európát nézzük, sok a gazdag régió, például én Bajorországban élek, a városok, a települések, illetve a város politika hogyan valósulnak meg az operatív programokban. Én a Bajor városok parlamentjétől azt, vagy közülésétől azt hallom, hogy eh, az új támogatási időszak nagyon nagy előrelépést eh, jelentett, eh, a partnerség elve. Ők valóban most már részt vesznek mindenben. Az volt a megközelítésünk, hogy a helyben lévő szereplők tudják megmondani legjobban, hogy hogyan kell elkölteni a pénzeket úgy, hogy a, valóban a polgárok érdekében kerüljenek ezek elköltésre a legjobb célokra. A Magyar Városok Szövetségében is ezt mondták nekem, és azt hiszem nagyon fontos, amit Hán biztos tegnap a beszéd elején elmondott. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha azt mondjuk, hogy a várospolitika kiemelkedő dolog, de nem szabad ellentéteket felépíteni a városok és a vidék között. Ezek egymás mellett kell, hogy támogatást kapjanak, és természetesen azért a városoknak mindig van egyfajta vonzó hatása. Most, amit hallottunk, az ellentmond mindannak, ami mi az elmúlt három-négy évben dolgoztunk, ezt azért tisztázni kellene, hogy hogy is van ez. Albrecht úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Veszálasszonynal én tudtam a, az egyeztetések során tárgyalni, és ezért mondom azt, hogy nagyon jó ez a jelentés. Mert, egy, mert félreértéseket oszlat el hibákat követtünk el. A nemzeti kormányok vagy nem olvassák el a rendeletet, vagy a bizottság nem tudta elmagyarázni, hogy mit akar tőlük és mi parlament is sok mindent akart a bizottságtól. Egyébként meg sem említik a parlamentet, pedig sok minden, amit leír, az javaslatok, azok nem a bizottságtól származtak, hanem a parlamenttől. A mi szerepünk nem marginális volt, mi nem megfigyelők voltunk, mi küzdöttünk az urban agendáért, és a bizottság egy ponton csatlakozott hozzánk. Teljesen egyetértek abban, hogy a mainstream, ez egy hiba volt, túl korán akarták ezt fősodorra nyilvánítani. Az intelligens város, a koncepció, az, az gyönyörű, a Digi régió, régiós főigazgatóság és az elmúlt években igazából nem vettek részt, nem vett részt az intelligens városokkal kapcsolatos elemzésekben. Ez a tehát rendben van, de van néhány tévedés. Miért is? Az a konklúzió, hogy a városok részvétele megegyezik a korábbi időszakéval, ez, az igaz, de ezt így is lett tervezve. Nem akartuk csökkenteni a városok szerepét. A, itt a kérdés az, hogy a minőséget hogyan lehetne megváltoztatni. Az egyeztetések végén az a javaslat született, hogy néhány pilót projekt kapjon célhoz kötött pénzeket. Ez az 5 ez nem a városoknak szólt. Emlékszem, amikor egy Dán miniszter az egyik tanácskozáson azt mondta, hogy hát nagyon köszönjük ezt az 5 ot hogyha 5%-ot költünk, a városokra, hát enélkül is jól el vagyunk, tehát eddig ez 15 volt, most 5, ez teljes katasztrófa. Ez 5%, ez nem a városoknak szánt pénz volt, hanem a kísérleti projektekre. Nem zárjuk ki, hogy 15-20-25 százalékot kapjanak a városok, hogyha a régió vagy a tagállam úgy dönt. Itt mit is konkretizáltuk. A városok és az agglomeráció közötti együttműködésre kellett költeni. Lengyelországban ez így működik, és a bizottság ezt sok szempontból nem fogadta el a mi álláspontunkat. Másik fontos elem az integrált megközelítés. Én egyébként olyan definíciót javasoltam a városra, hogy a, az integrált megközelítés alapján konkrét jellemzőik, mint kritériumok legyenek a definíció alapja. Azután a, az egyeztetések során, hogy azt mondtuk, hogy ez az 5 ez csak a minimum kötelező, de Tudjuk, hogy a minimumot a tagállamok határozzák meg. Ez egy egyedi döntés, a városfejlesztését felelős hatóságok döntése. A tagállamoknak nincs választási lehetősége, ezek a hatóságok kell kötelezően, hogy városokra fordítsák az itt meghatározott arányban az összegeket itt van az ITI-ok -ok kérdése. Hát ez ilyen nincs, ez egy módszer, ezt lehet alkalmazni 5%-nál is és 100%-nál is. Az ITI egy új módszer, amit lehet alkalmazni több alap esetén, vagy polszármazó finanszírozás esetén, ez, ez nagyon bonyolult módszer, de általánosságban az ITI azt jelenti, hogy 5% esetén az ITI-t vagy lehet használni, vagy nem. Ez így van az rendelet utolsó változatában. Tehát nem kötelező az 5% ITI alapján, vagy ezzel a módszerrel. Lengyelország úgy döntötte, hogy használja az ITI-t, az 5%-nál, de ez az ITI, ez sokkal szélesebb ennél, ez az egész időszakra vonatkozó módszer. A kérdés az, hogy a tagállamok ezt a kísérleti projektet hogyan alkalmazzák, és megerősítik-e az új dolgokat, azaz a partnerség, határon átnyúló programok, a hatáskörök delegálása alsóbb szintre. Hogyha a bizottságnak sikerül ezt ellenőrizni, és azt mondják, hogy igen, ez benne van így a rendeletben, akkor ott már nincs mese. Hogyha valaki túllépi az 5%-ot, az egy más történet, hogyha a városoknak nem a minimumot akarják adni, hanem még nagyobb ö, ö, arányban ezt is meg lehet tenni. És a jelentésből kiderül, hogy hogyan működnek a dolgok a valóságban. Az európai hálózat, az európai platform. Itt van a, közöttünk a Régiók Bizottságának a korábbi elnöke, és ő jól emlékszik erre a történetre, amikor létrejött ez a platform, az euróvárosok, a régiók bizottsága, mint írtakoztak, hogy miért akar a bizottság létrehozni egy új platformot. Úgyhogy ezért neveztük át a platformot hálózatnak. De ez csak azokra vonatkozik, akik az 5 százalékba vesznek részt a többiek ebben a hálózatban nem vehetnek részt, mert a hálózat, itt egyébként a régiók bizottsága támasztotta ezt a feltételt, ők azt mondták, hogy soha nem fog megegyezni, ha ezt nem így csináljuk. A tapasztalatcsere az rendben van, de ez korlátozott lehetőségeket. Elnézést, hogy én hosszasan beszéltem, a következtetés az, hogy ugye valami új dolgot akartunk bevezetni, az 5% az egy kísérleti dolog volt, nyitva volt a tagállamok számára, hogy ezt a módszert alkalmazzák-e, tehát az ITI-t vagy alkalmazták, vagy nem, de a hatáskör delegálás minimum az kötelező volt. Tehát ezt bevezettük. Először a bizottság visszautasította ezt a hatáskör delegálást a szubszidiásra hivatkozva, de most sikerült ezt elérnünk. Ez bekerült a szövegbe. Az önjelentése jól leírja a helyzetet, és nem említettem az utolsó elemet, hogy az ideglenes, vagy az intelligens energia kifejezést ne használjuk, ez, ezzel egyetértünk, mert ez, ez mindenképpen egy integrált dolgot kell, hogy jelentsen az intelligens város koncepciójában. Persze a rendeletet lehet értelmezni, gondolják sokan, de nem, mert a rendelet az rendeleten egyféle értelmezése lehet. Minimum 5% a pilotra, aztán a többi, hogyha <laughs> lehet 15 vagy 20, de ha valaki ezt máshogy értelmezi, az nagy hibát követ el, eh, tehát nem igaz az, hogy csökkent a városok jelentősége. Köszönöm szépen. Most pedig Renke asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm az érdekes előadást. Új képviselő vagyok a parlamentben, és ezen prezentáció után az az érzésem, hogy azért a kép eh, nem annyira eh, pozitív, mint amilyenek talán lennie kéne. Egy dolog különösen megütötte a fülemet, amikor miközben a prezentációt, az előadást hallgattam. Ez pedig az volt, hogy ha városok egy nagyobb régió részét alkotják, akkor kevesebb figyelmet kapnak. Hát ez elég problematikus. Én olyan városban élek, amely egy nagy régió része, Gelsenkirchen, a Rúrvidéken van, és hogyha tényleg ez a helyzet, a tanulmány szerint ez így van, akkor és az ajánlások is ezt mondják, akkor ezt hogy lehetne megváltoztatni? Mert szerintem különösen akkor, hogyha egy ilyen nagy elváros, sok városias régióról van szó, különösen fontos, hogy akár Észak-Anglián, vagy a Rúrvidéken, vagy Európa más részén hogyan tudnak együttműködni az ezen régiókban lévő nagy városok annak érdekében, hogy az Európai Unió eh, városi programja megvalósulhasson. Köszönöm szépen, Maletics asszony. Nagyon köszönöm. Teljesen egyetértek minden kollégával, különösen Gyannal. Úgy gondolom, hogy valóban problémánk van a rendelet végrehajtásával. Mi állandóan kértük a bizottságtól, hogy magyarázzák el, hogyan lehet biztosítani a multilevel governance és a partnerség elvének megvalósulását a gyakorlatban. És mindig az a válasz érkezett, hogy hát eh, mivel ez a rendelet része, ez már eleve garancia a nemzeti kormányok különböző anyagokban elmagyarázták, hogy eh, a társ, különböző társadalmi csoportokkal hogyan működnek együtt, munkacsoportokat hoztak létre, és eh, stratégiai dokumentumok elkészítésében is bevonják a társadalmi csoportokat. De ez nem elég. Nemzeti stratégiai dokumentumokat kell először elkészíteni, nem a felülről lefelé, hanem a lentről felfelé építkezés elve mentén. Szükség van, hogy a városok és agglomerációk ebben részt vegyenek. És a városoknak kell elmondani, hogy mik a célkitűzéseik, és ezt követően kell elkészíteni a stratégiai dokumentumokat, először regionális szintján, utána tagállami szinten, fentről lefelé és lentről felfelé építkezve egyaránt. Horvátországban és más országban is azt látom, hogy ezt nem sikerült így megvalósítani. És akkor most itt van ez az elemzés, amelyben ön azt mondja, hogy a kohéziós politikának nincsenek még mindig városias jellemzői. Ez így elfogadhatatlan. Az ajánlásokkal teljesen egyetértek több részében is az integrált stratégiát, az integrált megközelítést erősíteni kell. Erre mindenképpen szükség van a rendelet szerint is. És igazán nem tudom elképzelni, hogy a bizottság miért nem ragaszkodott a partnerségi elvhez és a többszintű irányításhoz, a multi-level governance-hez. Köszönöm szépen, Simon, Simon úr. Köszönöm. El kell, hogy mondjam, hogy több mindenen csodálkoztam itt a tanulmány kapcsán, ahogy Veszfál asszony is elmondta, az elmúlt 15 évben a szakmai életemben, amit tapasztaltam, az ellentmond annak, amit a tanulmány mond. Én most én Németországról tudok beszélni. A települések panaszkodtak, hogy nem vonják be őket az operatív programokban. De mindig volt egy-két olyan szövetségi tartomány, amelyek éllovasként viselkedtek, de a többiek nem feleltek meg a települések azon kívánságának, hogy őket jobban bevonják az operatív programokba. Ezt hallom mindenütt, ahova csak megyek most, hogy drámaian megváltozott a helyzet. Baden-Württembergben, ahol utolsó percben vonták be a városokat. Tehát ami Németországot illeti, nem tudok egyetérteni a tanulmánya kijelentben foglaltakkal. A Gezel Kirheni tanulmány is azt mutatta, hogy a nagy régiókban a nagy városok hátrány szenvednek, hát ezt se tudom elfogadni. Korábban más volt a támogatási elv, nem csak strukturálisan gyenge, hanem erős városokat is segíteni kell a fejlődésben. Ugye ma az IT instrumentummal holisztikus megközelítést tudunk alkalmazni, és egy egész régiót tudunk lefogni, amelyben persze városok is vannak. Én Németország egyik gazdaságilag leggazdagabb régióból, a Rajna-Neckar vidékről értem, ott van a BASF, stb. egy nagyon fejlett régió, és ott sikerült holisztikusan megvalósítani egy programot, itt van Mannheim, Heidelberg, Ludwigs, Ludwigshafen, ezek a városok nagyon boldogok, elégedettek, tehát nem tudok egyetérteni a tanulmányal, és felmerül bennem, hogy mi, mi itt a különbség oka, más vizsgált ön, volt itt az előadásában egy megállapítás, és aki ezt nem viszi el, az nézze meg a videó felvételt. Én azt mondta, hogy az Európai Parlament nem vonta be megfelelő mértékben a városokat a szakpolitika alakításába, amikor kialakult az új kohéziós politikai stratégia, tehát így nem vontuk be eléggé a városokat. Ezt hallottuk a és ezt a bizottságról és a parlamentről is mondta. Ismeri ön a, az intergrup működését? Ön nem, nem tudja, nem ismeri ezt az egészet, és akkor ideál elénk egy ilyen tanulmányjal, a kohéziós politika egyik szervezetét, amit Olbrecht kollega vezet, teljesen figyelmen kívül hagy, nem is ismeri ezt, és Albrecht kollega vezetésével hónapokig, hónapokig ők tanácskoztak városokkal, Eurocities és egyéb szervezetekkel találkoztak, fórumokat hoztak létre, ahol minden szereplőt bevontak. Nagyon sok itt a beterjesztett javaslatot már a bizottsághoz is eljutottak. Ez, ez mind, mind folyt ez a munka, és erről ön semmit nem tud, és akkor ideális elkészít egy ilyen tanulmányt. Hát ez elég nehéz dolog. Thank you. Thank you. We'll hear... Köszönöm nyilván hallgatunk, majd hallunk majd másik véleményt is, szeller úr. Hát megint csak ellene kell mondanom a kollégának, mert tegnap hallottunk egy dolgot, most pedig a valóságot. A nagy metropoliszokban más a helyzet Németországban, mert ott már sikerült dőlőre jutni, és nyilván nyomon akarjuk követni a dolgok változását, és az intergrupon belül mindenki követte a munkát, és hát szeretnénk most a megvalósításhoz eljutni. De a kisebb és közepes méretű városokból, az egyes tartományokból pont azt halljuk, hogy őket nem vonták be. És ők azt várták volna, hogy a bizottság és azok is, akik a partnerségi megállapodásért felelnek, tehát a Német Szövetségi Állam és a tartományok, akik felelnek az operatív programokért, egyszerűen nem rendelkeznek azokkal a kapacitásokkal, mint a nagy városok. Tehát a kicsiknek nincs meg az administratív bázisuk, kapacitásuk. Olvassák el a sajtóközleményt, a Német Városok és Települések Szövetségének sajtóközleményeit és más írásokat. Úgyhogy itt a király csupán új ruhába, mert el tudom mondani, hogy decemberben ugye minden megállapodás megszületett, a német partnerségi megállapodás létrejött, és a legtöbb programot el tudtuk, elő tudtuk készíteni. Az alapján, amit a bizottság készített elő, nem pedig az alapján, amit mi itt eldöntöttünk. 2012-ben én már részt vettem egy számos vitában az egyes tartományokkal, ahol gyakorlatilag mi már előrébb tartottunk, hiszen itt a házon belül még a trialógus kellős közepén tartottunk. Azokon a megbeszéléseken pedig már kézzelfogható dolgokról döntöttünk. Ezeken a dolgokon nincs mit változtatni, mert minden rögzítésre került, ha csak nem vagyunk elég bátrak, és mondjuk azt, hogy mi is társogalkotók voltunk, és most egyedi szinten minden egyes operatív programot és partnerségi megállapodást megvizsgálunk, és ahogyan Ján mondta, hogy ez az 5 ot esetleg valami alibi funkcióra használták föl kisebb projektekhez, a városokat pedig és a városi érdekeket viszont kiszorítsák miközben a jövőbeni kohéziós politikát lefektették, és annak koncepcióit megteremtették. Én azt gondolom, hogy mindenképpen megfelelő jogosítványokat kell adni a városoknak, és ez a többi tagállamokban is így van, nem csak Németországban, ahol egyébként az önkormányzati szerepkörük miatt a városoknak nagyon sok jogosítványa van. Minden tagállamban így kellene, hogy legyen ez, és pontosan a pénzügyi problémák miatt, és ez ugye kihatása van a beruházásokra, forrásokat akviráltak annak érdekében, hogy a beruházási tervek megvalósulhassanak. Mi is azt kívánjuk természetesen, hogy a városokat erősebben bevonják a városfejlesztési és a kohéziós politikába. Köszönöm szépen, Preston asszony! Uh, uh, Köszönöm, olaszul fogok beszélni. Uh, elnök asszony, hogy egyértelműbb legyen, amit mondok. Io credo che eh, la questione... Én úgy gondolom, hogy a városi politika, a regionális politikán belül, mert végül is erről van szó akkor is akkor is, hogyha a regionális aspektusának kicsit kilóg ez a problémakör a kohéziós politika regionális aspektusából. De nagyon gondosan, óvatosan kell ezt a témát kezelnünk ne legyen kétség afelől, hogy az EU regionális politikája valójában egy ténylegesen regionalizált politika, ezt bizonyítják a számok is és a programok is. Ami igazán fontos az az, hogy megértsük azt, hogy mit kell tennie a régióknak. Nyilván ott vannak a tagállamok, illetve a nemzeti programok, de én azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban a legtöbb esetben a regionális hatóságok játszák a fontos szerepet. Nyilván a kisebb tagállamok a tagállam méretéből kifolyólag kitekintéssel rendelkeznek az állam teljes területén futó programokra. De eleve az, hogy mi a városi térség, mi az urban area, az definíció kérdése, és ezek eltérnek tagállamról tagállamra. Egyáltalán mit értünk városi politika alatt? Csak a nagy városi konurbációkat értjük ez alatt? Ezek ugyanis fontos partnerei kétség kívül a regionális politikának. Hogyha most megnézzük a reakciókat, akkor azt látjuk, hogy a programozás szakaszában folyik a legfontosabb munka, a nemzeti szinten kiépített partnerségnek pedig stratégiai partnerként kell kezelnie a városokat. És itt most megint csak megemlítem, hogy vannak kisebb városok, meg nagyobb városok. Vannak a nagyvárosi konurbációk, amelyek stratégiai helyzetet e, foglalnak el, pusztán méretüknél fogva. A különböző méretű városok mérete természetesen befolyásolja azt, hogy milyen szerepet játszanak ebben a struktúrában. A régiók bizottsága és a városok szövetsége platformot alkotnak. A, a javaslat az volt, hogy egyfajta ellensúlyt kellene képezni. El akartuk kerülni, azokat a problémákat, amelyek a program gyakorlati bevezetésével együtt járnak. Ugyanakkor azért vannak itt problémák, hogyha a városok kapják az 5%-ot, szerintem ez se nem észszerű, se nem lehetséges. Az igaz, hogy, és emlékeztetni kell magunkat arra, hogy hogy ez az 5% alapvetően a kísérleti programok eh, alapja, arról szól, hogy ki lehet kísérletezni bizonyos programokat a szakpolitika szempontjából. Érdemes felülvizsgálni a múltbéli szakpolitikai megnyilvánulásokat, nem követtünk -e el hibákat. Volt a múltban is olyan probléma, hogy rosszul becsülték meg a projekt kapacitását. Ebben az értelemben a projekt kapacitást elő kell mozdítani, növelni kell. Ami a regionális operatív programokat és azok kidolgozását illeti, mindenképpen oda kell hatnunk, hogy már a tervezési szakaszban bevonjuk a régiókat, városokat nem csak a pénz elosztási szakaszában, amikor kiosztjuk az erőforrásokat, akkor pedig nem szabad korlátoznunk magunkat 5%-ra. Fel kell kérnünk tehát az Európai Bizottságot, hogy figyeljen oda jobban a regionális szintre, és ne csak a régiók döntsék el, hogy hova menjenek a pénzek, hanem a régióban elhelyezkedő városok is beleszólhassanak ebben, mert szerintem ez a jó eh, pénzfelhasználás egyik kulcsa. Köszönöm, hogy az elnök. Én magam is most megszólalnék, mint bizottsági tag, bolgárul fogok beszélni saját eh, tapasztalataimat is eh, beleszőve ebbe a témába. Köszönöm. A tanulmányban szereplő összefoglalást és információkat. Nagyon fontos, hogy eh, amikor az operatív programokat megalkotjuk az új programozási időszakra, és amikor az operatív programokról tárgyalunk, akkor oda kell figyelnünk a 2010-2013-as időszak tapasztalataira is, és aktívabb részvételt kell biztosítanunk a városoknak, különösen a tervezésben, mert az előző időszakban ez nem így történt. Bulgária azon tagállamok közé tartozik, amely kísérletet tett egy speciális integrált városfejlesztési programot hoztunk létre, amely magában foglalta a városi infrastruktúra megtervezését, a közlekedési infrastruktúrát, az oktatási hálózatot, valamint az emberi erőforrás gazdálkodás megtervezését, és az emberi tőke mozgását a városi eh, területeken. Ezek a tervek léteznek, ugyanakkor a partnerségi megállapodást ezek csak kiegészítik. Csak úgy valósíthatók ezek meg a jövőben, hogyha azt a nemzeti operatív programok részévé tesszük. Ezeket a programokat jelenleg tárgyalják. A kollégák jó része rámutatott a problémákra. A város definíciója, mint nagy település, és ez a definíció a város lakosságától függ, az egy eléggé, eléggé nyers definíció, ráadásul Európa egyes részein nem képes ezt a problémát feldolgozni. Vannak olyan részei Európának, ahol egy máshol kisebbnek minősíthető város a regionális fejlődés letéteményese. Tehát oda kell figyelnünk hogy magába foglalja a definíciónk mindazon városokat, amelyek a regionális fejlődés motorjai lehetnek. Egy integrált megközelítésre van tehát szükség a városok és az őket környező egyéb települések között, mert azok is hatással vannak a város fejlődésére, ezek a más települések, környező települések pedig ő, ő maguk nagyban függnek a városok fejlődésétől. Ráadásul van egy népességmozgás is a városok irányába, vannak olyan kisebb települések, amelyek elveszítik település funkcióik egy részét éppen a népesség elvándorlás miatt. A bizottságunk képes lesz arra, hogy monitorozza ezt a programozási folyamatot. Tegnap a városi fejlődéssel kapcsolatban jóvá hagytunk egy tanulmány, illetve hát megrendeltünk egy tanulmányt. Ez feldolgozza a partnerségi megelő, megállapodásokat és az operatív programokat is. Én éppen ezért ezt a kérdést majd később napirendre helyezném újra. E, van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni? Tessék. Köszönöm. Engem azért érdekelt ez a vita, mert e, sokat hallottam már arról, hogy ez a bizottság konszenzuális módon dolgozik, ugyanakkor e, én kicsit meglepődve hallottam egy csomó erős, erős megjegyzést. Ne az üzenet hozójára célozzanak, hanem az üzenettel foglalkozzanak, talán ezt javasolnám. Én magam egyébként egy városi tanács elnöke voltam Angliában, és az én észak-angliai Midlands régióban levő önkormányzatom kicsit máshogy dolg működik, mint amit itt hallottunk éppen ezért érdekelnek engem ezek a finanszírozási csomagok. Nem mindig a növekedés motorjai ezek a városok, E, egy adott tagállamban, és hallottuk e, az elnöktől a bolgár példát, e, amely többek között arról szólt, hogy van egy népesség elvándorlás, ugyanezt hallottuk Szicília vonatkozásában is, még Nagy-Britanniában a falvak és a alvóvárosok, a, a suburban areas, a fejlődés motorjai abban a vonatkozásban, hogy hogy ott történik innováció. Éppen ezért én azt gondolom, hogy meg kell különböztetnünk azokat a városokat, amelyek önmagukban a fejlődés motorjai, azoktól a városoktól, amelyek alacsony növekedési szintjük és alacsony vállalkozói ellátottságuk miatt segítségre szorulnak, különösen ha a környező területekkel hasonlítjuk össze. Hallottam itt egyfajta ellentmondást is, ami egyébként tulajdonképpen magától értetődő, hogy hagyjuk a városokat megszólalni, és aztán ugyanezek a képviselők azt is mondják, hogy a városok térségének is hagyni kell, hogy megszólaljon. Ugyanakkor a város nehezen tud megszólalni, felszólalni magáért akkor, hogyha a környező települések hangsúlyosabban jelennek meg is. Ugyanez igaz egyébként fordítva is, tehát én itt érzek egy kis ellentmondást, ami ellentmondásként egyébként tulajdonképpen logikus. Nagy-Britanniában éppen most szabadult el a devolúció tüze a mi szempontunkból kedvező skót népszavazási eredmény után, és amely egész Nagy-Britanniát érinteni fogja. A, az én problémám az, hogy azt mondják, hogy a rendelet rendelet, e, és kötelező végre kell hajtani. Engem ez egy kicsit aggaszt, mert e, a, akkor lesz csak megfelelő a képviselet, hogyha a nemzetállam rájön arra, hogy a helyhatóság fontos. Ezt nem lehet a nemzetállamra ráerőltetni fölülről. A szakpolitikai ö, e, osztály ajánlásai és itt most a jövőre kitekintéssel mondom, hogy meg kell különböztetni a, azt a városi modellt, ahol a város a fejlődés motorja, és talán ez a többségi álláspont, de nem mindig a fejlődés motorja a város. Van, amikor a város környezete, a környező települések a fejlődés motorjai, mert a város elszegényedett. Ezt is vegyük figyelembe. Very much. And, uh, if we... Köszönöm. Amennyiben nincs több kérdés, akkor megadom a szót Schönhofer asszonynak, aki válaszol ezekre a kérdésekre, és uh, elmondja, mit gondol. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyra érdékelem az, hogyha ekkora nagy vitát gerjeszt egy tanulmány, úgyhogy örülök, hogy ilyen kerekedett. Kevesebb kérdés, mint kommentár fog érkezni, a magam részéről is engedjenek meg kommentárokat, ami a módszertant illeti. Mi azért másik oldalát néztük meg, az operatív programokat és a partnerségi megállapodásokat néztük meg, és a szereplőket kérdeztük meg, hogy mi hogyan valósult meg. Tehát nem a városoknak tettük fel a kérdése, kérdést, hogy ők úgy érzik, hogy jobban bevonásra kerültek. Beszéltünk egy pár várossal, de mondom, a másik oldalt néztük meg. 270 valahány operatív program volt, és nem Németországra korlátozott a, a tanulmány, és nem Gelsenkirchenre, bár pont ezzel kapcsolatban egy ex-ante értékelésen ott voltam, ahol egyértelműen állásfoglaltak, inkább németül beszéltek, németül beszélek, tehát a városok társfinanszírozóként nem léphetnek föl mert nem megbízhatóak, nem tudjuk, hogy ismerik-e a szabályokat, és nem vagyunk benne biztosak, hogy a forrásokat be tudják-e szerezni. Egyszerűen azért, mert a, a költségvetést csökkentették, a városi költségvetéseket a a települések költségvetését. Tehát mi egy általános nyolc országra kiterjedő tanulmányt készítettünk. A második dolog, a szabályok, a magatartási etikai kódex akkor került napvilágra, amikor a partnerségi megállapodások megszülettek. Tehát más időhorizontban dolgoztunk. Nem halljuk a bekiabálást sajnos. Két további mondatom lenne. Kirill asszony közben azt mondja, hogy nem, a partnerségi ö, szerződéseket 2012-ben finalizálták, decemberben, mivel a tagállamoknak tudniuk kellett, hogy a partnerségi megállapodást meg kell változtatni. Tudták ezt. Egy évvel az, azelőtt tudták már, hogy a jogi szövegre vonatkozóan az állásfoglalás megszületett volna a ciprusi elnökség alatt volt, ez nagyon jól emlékszem rá. Tehát itt az kérdés az, hogy volt erről ismeret, és mi történt a végrehajtással. Folytassuk, mondja az elnök asszony. Két további mondatom lenne. A nagyvárosoknak az irányítása nem nemzeti szinten van megoldva. A kohéziós politika nem kérhet olyan megközelítést, ami nemzeti szinten kell, hogy létezzen, hanem elő tudja ezt mozdítani. És hát így kell, hogy megvalósuljanak majd az integrált projektek. De ez egyébként a titka annak, hogy európai szinten ezeket a kérdéseket hogyan is oldjuk meg integrált módon. Köszönöm. Ha bármi megjegyzése lenne esetleg a bizottság képviselőinek, nem tudom, hogy kérik-e a szót. Igen, tessék. Köszönöm szépen. A tanulmány szándékának örülünk, és a fókusszal is egyetértünk, de kicsit aggája tölt el bennünket, hogy a múltra koncentrál a tanulmány, nem pedig a jelenre, illetve a jövőre. Úgy tűnik, hogy eset esettanulmányra korlátozza magát a tanulmány, nem látok bizonyítékot arra, hogy a bizottsággal, az Európai Bizottsággal valóban tárgyaltak-e, hiszen nincsen erre vonatkozó jel a tanulmányban, és azért vannak ellentmondások abban, hogy mi is a valóság. Az integrált teritoriális beruházási eszköz, az ITI-ról sok szó volt, és ezzel kapcsolatban azt hallottuk, hogy nagyon korlátozottan használ, használták. 22 a tagállamok közül az, amelyik kihasználta. Aztán hallottuk azt, hogy nem volt fejlődés, miközben igenis van változás, lehet, hogy nem forradalmi, de ez az 5%-os pántlikázás, ez nem azt jelenti, hogy a ezt a minimumot fogják városfejlesztésre költeni. Általában a 10%-át a regionális fejlesztési alapnak fogják erre szám, szánni, és ez már egy integrált megközelítés. Ahogy Olbricht úr is elmondta, ez nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen beruházás a városi beruházásokban. Ennek 15%-át, tehát az RDF-nek a 15%-át is erre költik. A konzultációt illetően hát szinte anekdótákra hagyatkozik a megállapításainban, nekem ez a benyomásom, mert ezek nem helytállóak a tagállamok vonatkozásában. A városok definíciója, hát nem tudom, hogy ez a fogalom meghatározás problémát jelentette, mert a szabályozásban kitartottunk azért, hogy funkcionális legyen a megközelítés, és ne az administratív határok legyenek a mérvadóak, ezért másra is alapozzuk itt a fogalmat, fogalom meghatározást, tehát az, a kapcsolatokra koncentrálunk. Ez az 5 százalék, hogy ez a minimum, amit alkalmaznak, ez sem helyes, mert vannak olyan nemzeti OP-k, operatív programok, amelyek, amelyeket igenis jól tudtak irányítani, és az ajánlásuk, ajánlások, amiket megfogalmazott, hát ezek is idejét múltak, hiszen igenis van európai szintű stratégia, a bizottságon belül a koordinációt igyekszünk előmozdítani, a tagállamok között is jó az együttműködés, kormányközi kooperáció zajlik, úgyhogy a városügyi munkákat felkarolták minden szinten. Tehát ezek az ajánlások szerintem frissítésre szorulnak a valóság tükrében. Úgyhogy összességében egy kicsit csalódottak vagyunk, mert szerintem helytelen képet fogunk most itt esetlegesen világá kürtölni, és hát azért ennek a politikának nagyon fontos üzenete van. Köszönöm. Nem tudom, hogy kére, kéri még a szót reagálni az elhangzottakra. Hát nehéz erre válaszolni, hiszen egy olyan tanulmányt végeztünk, amit nyolc országból szerzett tapasztalatokra alapoztunk, a partnerségi megállapításokra vonatkozó operatív programokra vonatkozóan, és ez nem egy egész Európára vonatkozó tanulmány. Felírtam, nyilván magammal viszem a kommentárokat, a megjegyzéseket, és erre fogunk reflektálni. Mikrofon nélkül ne haragudjon, de nem halljuk. Köszönjük szépen! Akkor zárjuk ezt azzal, hogy továbbra is a figyelmünk középpontjában marad ez a téma, a partnerségi megállapodások ügyét és az operatív programok ügyét nyomon fogjuk kísérni, és lesz lehetőségünk ezeknek a kérdéseknek a megvitatására. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a hozzászólásokat. Most pedig foga, folytatjuk a napi rendünket. A bizottság beszámolója következik. Az a gazdasági, teritoriális és társadalmi kohézióról szóló hatodik jelentést. Ez a három évente megszülető beszámolónak a következő darabja lesz 2007 és 2013-as időszakra vonatkozó beszámolót fogjuk hallani. A kohéziós politikában csökken a társadalmi beruházás az aránya, ez visszavezethető a, a jelenlegi válságra, ezáltal azonban a diszparitások csak nőnek. A 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozó politikára is árnyékot vethet ez. A nagy infrastruktúrális projekt területeken belül az energiahatékonyságra, a foglalkoztatásra, a szociális befogadásra és a KKV-kra kell koncentrálni. Ma erről a fontos dokumentumról fogunk hallani a bizottságtól. A régió főigazgatóságtól Nestler úr van itt velünk ma, és Louise Dijkstra, aki a gazdasági elemzési osztály vezetője. Eszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkinek jó reggelt kívánok. Ma arról szeretnék beszélni, hogy a legutolsó, legutolsó kohéziós beszámolnak melyek a legfontosabb pontjai. A legjobb darabkákat vettem ki, Egyébként papírformában mindenki számára hozzáférhető ez a beszámoló, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes olvasmány. Három nyelven férhető hozzá, angolul, németül és franciául, de a következő hetekben minden hivatalos nyelven hozzáférhető lesz már ez a jelentés. Két héttel ezelőtt már napirenden szerepelt a kohéziós fórumon ez a beszámoló, és nevezhetnénk ennek a politikának, a, hát az Európai Unió ezen politikájának az összefoglalásaként is. Mi a jogi háttere ennek a beszámolónak? Hát egyenesen a szerződésből levezethető, hiszen kötelezettségünk van arra, hogy három évente elkészítsük ezt a beszámolót. Ebben az esetben a hatodik jelentés kapcsán azt határoztuk el, hogy egy kicsit elhalasztjuk annak érdekében, hogy az új politikának az egyes eredményeiről is beszámolhassunk már ennek a jelentésnek a keretében. Mint ahogyan tudják, a kohéziós politika a gazdasági fejlődési trendekkel is foglalkozik. Először is a legfontosabb trendeket kell gorcső alá vennünk, amelyek Európában manapság megfigyelhetőek. A legfontosabb trend, amit az elmúlt hat évben megfigyelhettünk, az természetesen nem volt más, mint a gazdasági válság. Hogyha megnézzük ezt a térképet, akkor egy nagyon más képet látunk, mint hogyha a 2008 előtti térképre néznénk rá. Azt akkor az Európai Unió nagy részében növekedés volt megfigyelhető, más-más gyorsaságú, mérsékeltől nagyon gyors növekedéssel bezárólag. Most azonban nagyon más a kép. Az Európai Unió nagyobb részében szinte a teljes dél, de Nagy-Britannia, Írország és Finnország is 2011-ben tulajdonképpen csökkenő GDP-t tudott felmutatni. Csak a leg gazdagabb országok, Németország, Ausztria tudtak talpon maradni, és az új tagállamok közül is volt, akinél meg, meg volt a növekedés, megmaradt a növekedés. Aztán, ami ellen igyekeztünk fellépni a saját politikánkkal, a gazdasági diszparitások. Ugyan, ugyanis ezek sajnos elmélyültek azóta, hogy a válság lesújtott Európára. Megnéztük az egyes országokat, ahol a legerőteljesebben mutatkozott ez a hatás. A bal oldalon, itt az ábrán, szinte természetes az, hogy a gazdagabb országok kicsit lassabban növekedtek, miközben a zölddel jelölt szegényebb országokban a növekedési ráta a legmagasabb. 2009-ben volt az első beszakadás, amikor először is le, bevágott a válság. Néhány országnak sikerült szépen fokozatosan ebből a zuhanásból mérsékelt növekedéssel visszakapaszkodni. De mi történt a szegényebb országokkal Európában? Hát nyilván nem az. Kétszázalékos átlagos növekedésére rátát figyelhetünk meg. A, a gazdagabbaknak sikerült viszonylag jól kikecmeregni ebből a beszakadásból, de a közepes keresettekkel rendelkező országokban sajnos dupla visszaesés volt tapasztalható. Tehát a közepes mm, bevételű országok esetében nehezen tudtak megbírkozni a válsággal. Ennek a válságnak természetesen a munkaerőpiacra is nagy kihatása volt. A munkanélküliségi ráták rekordmagasságba szöktek, látható az ábrán is, hogy a munkanélküliségi ráta gyakorlatilag az EU-ban mindenhol nőtt, kivéve Németországot. Úgyhogy ez a 2007 és 13 e, közötti időszakra vonatkozó kép. Ennek a munkanélküliségnek a hosszú távú hatása, hát ahogyan azt el tudják képzelni, e, az, hogy a szegénység is nő. A jobb oldalon e, látható kép sajnos még szomorúbb lesz, és még rosszabb eredményeket fog mutatni a következő években. Nos, hogy a következő tagállamokat hogyan sújtotta a válság, legalul a legalsó sorban láthatóak a dél-európai országok. A GDP alakulásának kontextusában is, a, ugyanúgy, mint a munkanélküliség tekintetében, őket sújtotta a legjobban a válság. A konvergencia 1999 óta gyakorlatilag megszűnt. Olyan GDP szinteket látunk, amelyek a 99-es szintek felelnek meg, vagy az előtti szinteknek. Egy kicsit jobb a helyzet az olyan országokban, ahol később volt a csatlakozás az EU-ban, kelet-európai országokra gondolok, akik viszonylag jól átvészelték a, a válságot, és hát vannak országok még, akik szegényebbek, de viszonylag jól megbírkoztak a válsággal. Ha megnézzük, hogy mik, mi határozza meg a növekedést, hát az innováció az egyik nagyon fontos elem. A kutatás és a fejlesztéssel egyetemben. 3%-ot tudnak beruházni, de a szegényebb országokban és a perifériákon azért nem rózsás a helyzet. Úgyhogy mindenképpen le kell vonni a következtetéseket abból, hogy Európa vajon miért nem tudja ezen a területen hozni az elvárásokat. Egy másik fontos dolog az életen át tartó tanulás. Nagyon régóta tart már ez a stagnálás, főleg ha megnézzük a számokat. A legutóbbi tíz év vonatkozásában, akkor hiába volt az a célkitűzés, hogy a felnőtteknek legalább 15%-a vegyen részt a életen át tartó tanulásban nem igazán volt előrelépés 2013-mal bezárólag. 2004-ben 9% volt az arány, most pedig 10% a résztvevők aránya, tehát itt is van elmaradás, jelentős lemaradás. El kell azonban mondanom azt is, hogy egy kicsit óvatosan kell kezelnünk ezeket az adatokat, hiszen az egyes tagállamokban eltérőek az oktatási rendszerek, és ez különösen igaz, hogyha megnézzük Németországot, ahol van szakképzés, és ez a rendszer nagyon jó magyarázatot ad arra, hogy miért nem kapott zöld színezetet Németország ezen az ábrán. A 2020-as célkitűzések ahol vannak regionális adatok, tehát a foglalkoztatás, a szociális integráció. Hát nagyon messze elmaradunk a 2020-as célkitűzésektől minden tekintetben. Közép-Európában és Észak-Európában vannak olyan régiók, akik inkább teljesítik a célkitűzéseket, de a teljes déli és keleti terület Európában nagyon messze elmarad a céloktól. Megvizsgáltuk annak a kérdését is, hogy a hálózati kapacitásokat, különösen a közlekedésen belül, hogyan tudjuk erősíteni, előmozítani Európában. 1955-től kezdődően egészen 2030-ig terjed az időszak, amire vonatkozóan vizsgálódtunk. Különböző színeket láthatnak itt, és ez a sebességet tükrözi az úthálózaton. Az jól látható, hogy voltak előrelépések 1955-től kezdve, de ha meg, de aztán ugye megfelelő forrásokra is szükség van, és ha 2001-nél megállunk, akkor az ibériai félszigeten még mindig a közepes, illetve a, a gyengébb szinteken teljesít, a, a sebességet illetően 2012-t, ha kiragadjuk, akkor viszont nagyon sok minden történt a periférián, eh, Írországra gondolok, és eh, Olaszország déli részére is utalnék. És ez összefüggésben áll nyilván azokkal a beruházásokkal, amelyek a kohéziós politikából eh, kerültek becsatornázásra. De 2012-höz képest azért sok minden feladatunk marad még Európában, az észak-kelet és a dél-kelet európai régióra is igaz ez. Ha megnézzük a 2030-as célkitűzéseket, akkor várhatóan már a teljes terület pirosban pompázik majd, de hát addig még nagyon sok a kihívás. Ahol vannak még kihívások, a következő területeket mindjárt felsorolom. Klímaváltozás és energia, megújuló energiák felhasználása. Itt a, a megújulók felhasználásának arányát mutatjuk a teljes energiafelhasználásban 2006 és 2012 között, és látható, hogy itt is van előlépés, előrelépés minden területen az egyes tagállamokon belül. Mindazonáltal azért itt is marad még jócskán tennivaló az EU számára egészében, a 20% tekintetében, és az egyéb specifikus célkitűzések tekintetében is, amit a tagállamoknak el kell érniük. Tehát ez is egy olyan terület, amely releváns a kohéziós politika számára a beruházások tekintetében. Most rátérek egy olyan részre, amelyben a kohéziós politika szerepével és hatásaival foglalkoztunk. Mit is értünk el az előző időszakban? Hogyha megnézzük különösen a válság idején kialakult helyzetet. A legfontosabb, legnagyobb eredmény a válság idején eh, az volt, hogy eh, csökkentek az állami szféra beruházásai. És eh, ezt a tagállamok kérték, hiszen szükség volt fiskális konszolidációra. A kohéziós politika működött, és ebben az időszakban abban tudott segíteni, hogy enyhítette az állami beruházások jelentős csökkentését kicsit enyhítette ezt a csökkentést. Hogyha most megnézzük itt a sárga vonalat, ez lett volna a csökkenés, hogyha nem álltak volna rendelkezésre a kohéziós politika forrásai a válság kitörése óta. A kohéziós politika a legfontosabb forrás a beruházások számára nagyon sok tagállamban. Megnézzük ennek az ábrának a jobb oldalán, találunk olyan országokat, országokat, ahol az állami beruházások mintegy 80%-a kohéziós pénzből valósult meg. És itt nem csak a közép- és kelet-európai országokról van szó, akik később csatlakoztak az Unióhoz, nem csak itt van ilyen magas arány. Portugáliában több mint 60%-os ez az arány, és Görögországban és Spanyolországban is nagyon magas. A kohéziós politika nagy eredményeket hozott. A 2007 és 2013 közötti időszakban tényleg lenyűgözőek az eredmények. Ha megnézzük, szinte 600 ezer új munkahelyet lehetett létrehozni, ez sokat elárul. Ugyanakkor szembesülnünk kell azzal az igazsággal is, hogy több mint 3 millió munkahely tűnt el a válság kitörésé óta. A kohéziós politika tehát tudott segíteni, de nem tudta teljesen kompenzálni a vesztességet. A kohéziós politika vállalatoknak és sok segítséget nyújtott, egy 80 ezer startup kapott támogatást kohéziós forrásokból. 2700 út felújítását támogatták, és 26 ezer kilométer út megépítését, ezek is fontos számok. Mint egy 15 millióan vettek részt a szociális alap finanszírozásával évente különböző képzési, átképzési programokban. Ami a KKV-knak nyújtott támogatást illeti, sok olyan pénzügyi eszköz létezik, amely segít kis és középe vállalatoknak, majdnem 30 milliárd érték volt a támogatás összege. Ezen az ábrán következő szerettem volna bemutatni, szerintem ez nagyon érdekes. Arról van szó, hogy a kormányzás mennyire hatékony. És ez kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy a tagállamok mennyire e, tudják e, sikeresen e, felhasználni a forrásokat konkrét beruházási projektekhez. Az adatok a Világbanktól származnak, 215 országot vizsgáltak, vagy mondta be ebbe a statisztikába. Itt a nulla szintjén lenne az összes 250 országban a vett átlagos hatékonysága a felhasználásnak. Tehát ez lenne az átlag, és látjuk, hogy az országok túlnyomó többsége sokkal jobban teljesít mint a világbanki statisztikában lévő országok nagy része, tehát hogyha megnézzük így az EU-s tagállamokat, mi itt nagyon jól teljesítünk, még a, a legszegényebb országok, mint Románia és Bulgária, hát ők vannak jelenleg a 250 országra vonatkozó eh, átlag szintjén. Kicsit akárra ad okot azonban, hogyha azt nézzük, hogy Románia és Bulgária mellett van néhány gazdagabb ország is, amelyek az Európai Unióban a legalsó szegmensben vannak, Olaszország és Görögország ezek. 96 és 2012 közötti negatív eh, tendenciait különösen megfigyelhető. Az üzenet, amit eh, szeretnék megfogalmazni, az az, hogy a kohéziós források jelentős mértékben meghatározzák azt, hogy hogyan tudják a maximumot, a maximális hatékonyságot kihozni a beruházásaikból. Itt látják ezen az ábrán a korrelációt. Jobb oldalt felül találjuk azokat az országokat, amelyek a legjobb eredményt mutatták, azaz a leghatékonyabb az irányítási rendszerük. És a bal alsó sarokban találjuk azokat, ahol még mindig szükség van a kapacitás építésre. Románia, Bulgária, Olaszország találhatók itt. Görögország már egy kicsit jobban szerepel ezen az ábrán, és ennek a magyarázata egyszerű. Görögország évek óta részese programoknak, és top-up kifizetéseket is kapott jelentős mértékben, és a görög task force sokat tett azért, hogy a projektek előre menjenek, és ez most már látszik, a görög abszorciós kapacitási javult. Rátérnék egy olyan fejezetre, amelyben röviden összefoglalnám, hogy a e, kohéziós politika reformjának mik a fő pillérei. A kohéziós politika jelenleg nem önállóan függetlenül működik, hanem egy háromszögben a legfontosabb uniós beruházási politikává vált. Ugyanakkor azt is tükrözi, hogy a fiskális, fiskális konszolidáció kapcsán mi történt. A kohéziós politika célja az, hogy támogassa a tagállamokat, még akkor is, mintha hozták a költségvetésüket. Tehát meg kell őriznie a növekedés barát kiadási struktúrákat. Másrészt a makrogazdasági kondicionalitáshoz is kapcsolódik a kohéziós politika, ez a gazdasági kormányzás fontos eleme. A másik fontos elem a strukturális reform. Ezt, eznek kapcsán új szerepeket kapott a kohéziós politika, ilyen a kapacitásépítés, ha visszagondolnak még az előző szlájdra, ott is látszott, hogy ez kulcsfontosságú elem, és azután a strukturális reform szerepét az ex ante kondicionalitás kapcsán határoztuk meg. Mindezt vizsgálhatjuk az európai szemeszter folyamatán belül is, amely ennek a háromszögnek a középpontjában helyezkedik el. A programozási folyamatra rátérve, Szinte az összes operatív programot benyújtották jóváhagyásra, a régiók által és az ESF e által irányított programokat egyaránt, és ezek közül néhányat már elfogadtak. Talán azóta, ezek múlt heti adatok azóta talán még újabbakat is elfogadtak. Jelenleg 16 partnerségi megállapodást kötöttek meg. Itt jól látjuk a kiadások struktúráját, és most már sokkal jobban fókuszálunk a különböző alapokra. Látjuk, hogy melyek azok a területek, ahol a legtöbb támogatást kapjuk, alacsony szénfelhasználású gazdaság, azután a klímaváltozás, és ott elsősorban a kockázat megelőzésre helyeztük a hangsúlyt. Másrészt az is látszik, hogy az ESF eh, e eh, a 8.3-as és a 11-es prioritás szempontjából különösen fontosak, eh, környezet és hálózat infrastruktúra a meghatározó komponensek. Az regionális fejlesztési alap továbbra is az az eszköz, amely automatikusan támogat beruházásokat, és mindegy kiegészíti a szociális alapot olyan esetekben, amikor infrastruktúra létrehozása a feladat. Itt látjuk az eredményeinkre vonatkozó számokat. Jelentős mértékben sikerült koncentrálnunk az erőfeszítéseket azokra a területekre, amelyeket erősíteni kell. Az 1, 2, 3, 4-es prioritás kap 35-38 százalékot, és az ESF-hez kapcsolódó prioritások esetében is növekedést látunk. Ahogy csökkenés van, ezek a hagyományos területek, hálózati infrastruktúra, azaz a útépítések, itt volt tehát csökkenés, illetve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, környezetet érintő projekteknél. Hogyha megmutatnám az abszolút számokat, ott magasabb számokat láthatnánk tehát csak arányaiban volt csökkenés ezeken a területeken. Nézzük meg, hogy vár, ennek a politikának milyen hatásai lesznek várhatóan 2030-ig. Arra számítunk, hogy jelentős GDP növekedést fogunk tapasztalni az Unió nagy részén, különösen, hogy ahol koncentrálódnak nagy kohéziós források. Ugyanakkor azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy fontos látnunk a mellékhatásokat is a legfontosabb kereskedelmi kapcsolatok területén tetten érhető más hat, járulékos hatásokat is. Az Európai Unió nem csak a városokat, vidéket támogatja, hanem e, arra is törekszik, hogy intenzívebbé tegye az áruk, e, a kereskedelmet. E, ez egy másodlagos hatása a kohéziós politikának. Egy korábbi ábrán is mutattam, hogy a hálózati infrastruktúra is azért tovább épül, kohéziós támogatásból, és ez is szerintünk erősíteni fogja a belső piac integrációját. Ennyit szerettem elmondani a kohéziós jelentésről, de ez még nem a történet vége. További rendkívül érdekes eredményekről is beszámolhatunk a kohéziós politika kapcsán. A következő lépés az lesz, hogy 2015 végén elkészítünk egy teljesen átfogó jelentést, amelyben ismertetjük önökkel a programozás folyamatát. Mi lett az eredménye a jelenleg végzett munkának, amelyet most folytatunk a tagállamokkal és a régiókkal, amikor is megállapodunk az operatív programokkal és a partnerségi megállapodásokról? Jövő év végére készen leszünk egy átfogó értékeléssel is. Az elő, előző időszakot, tehát 2007 és 2014 közötti időszakot értékeljük átfogóan, elmélyült vizsgálatok alapján tematikus kérdéseket, területi vonatkozású kérdéseket is beleértve ebbe. 2016 közepéig, végéig elkészítjük a félidős áttekintést, felülvizsgálatot, és ehhez kapcsolódnak, kapcsolódik majd az MFF-fel kapcsolatos félidős felülvizsgálat is. 2017-ben jön ki majd a hetedik kohéziós jelentés. És ebben már lesznek szakpolitikai javaslatok a 2020 utáni időszakra vonatkozóan. Ez tehát a program a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos tervezett lépések. Köszönöm szépen, nagyon részletes és nagyon érdekes előadást. Kedves kollégák, gondolom vannak kérdéseik, vagy már mindent tudunk erről a jelentésről, és egyetértünk az ajánlásokkal és a következtetésekkel. Úgy tűnik, hogy nincsenek kérdések, de mégis, de mégis elnézést, hogy nem vettem észre. Van asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy rövid kérdésem lenne. Mindenket köszönöm az előadást. Nem tartalmazott túl sok meglepetést. Nőnek a különbségek, a munkanélküliség, a szegénység a régióban. Ez egy olyan kérdés, amelyel, amelyre számunkra prioritás. A strukturális eh, alap jelentős mértékben hozzájárulhat a válság leküzdéséhez. Ez a legfontosabb információ eh, a hatos kohéziós jelentés kapcsán. Két eh, területet hiányoltam, pedig ezek fontosak a kohéziós politika szempontjából. Az egyik a közszolgáltatások területe. A 2008-as fehér könyv óta azért jelentős a kapcsolat a kohéziós politika és a közszolgáltatások kapcsolódásáról és szerepéről ezt pedig egyáltalán nem említette meg a jelentés. A másik ilyen terület a zöld gazdaság, a zöld munkahelyek. Kicsit eh, talán, amikor az alacsony szénfelhasználású, szénfelhasználású gazdaságról beszélt, ez ide tartozik, de hát eh, a klímaváltozással kapcsolatos kérdéskör ennél tágabb. Kérdezném, hogy vannak-e ezzel kapcsolatban esetleg elemzések. Köszönöm. Van-e még esetleg kérdés? Nincsen. Akkor kérem, válaszoljam. Köszönöm a kérdéseket. Sajnos nem vagyunk túl jó helyzetben a tekintetben, hogy mennyi adó áll, adat áll rendelkezésünkre a közszolgáltatásokról. Jelenleg az Eurostattal tárgyalunk arról, hogy talán kaphatnánk jobb adatokat a jövőben. A nehézség eh, abban mutatkozott meg elsősorban, hogy a nemzeti alatti szintről különösen kevés adatunk van, és hát a kohéziós politika pont ezzel a szinttel kellene, hogy foglalkozzon, és erről nagyon kevés eh, adatunk van. Köszönöm szépen. Köszönjük még egyszer a prezentációt és folytathatjuk a napi rendünket. Még egy bizottsági prezentációt hallgatunk meg. Nessler úr, Nisler úr van itt velünk, aki a makrogazdasági kondicionalitásról fog beszélni. Július végén fogadott el ezzel kapcsolatban a bizottság egy anyagot. Ez volt a legellentmondásosabb eleme azoknak a tárgyalásoknak, amelyeknek az eredményeképpen a 2014-2020 időszakra vonatkozó jogalkotási csomag megszületett. Amikor a rendeletet elfogadták, akkor a bizottság megígérte, hogy hat hónapon belül iránymutatásokat fog kiadni, és ezekben majd elmagyarázza, hogy hogyan kapcsolódnak a rendelkezések a gazdasági, a, meg, a kiszámítható gazdasági irányításhoz és az alapokhoz. De a bizottság sajnos nem tartotta be az ígéretét, még nem készült el ez az anyag, de most érdeklődéssel hallgatnánk, hogy a bizottság mit tud nekünk most elmondani erről. Köszönöm szépen, elnök asszony! és én akkor most megpróbálom önnek elmagyarázni, önöknek elmagyarázni annak a közleménynek a tartalmát, amit benyújtottunk. Hadd kezdjem azzal, hogy ez a kérdés kicsit vitatott volt a CPR rendelet kontextusában, és az Európai Parlament nagyon is odafigyelt erre, ahhoz, hogy megértsék, hogy miről is szól a 23-as cikk, ahhoz értelmezni kell a környező cikkeket is. A 23-as cikk a az ESB alapok hatékony felhasználásáról szól. Ezt követik a 24-es és 25-ös cikkek, amelyek eh, az ideiglenes költségvetési deficittel eh, megbírkozó országok, illetve attól szenvedő országok többlet finanszírozásáról szól. Ezt azért mondom, mert gyakran úgy értelmezik, hogy a 23-as cikk egy fenyegetés a tagállamok részére, miközben a rendelet további része valójában arról szól, hogy itt a tagállamok támogatására is felhasználható ez, akkor, amikor a tagállamok költségvetési nehézségekkel néznek szemben. A 23. cikk célja, és hadd tegyem itt ezt teljesen világosá, az volt, hogy a hat hatékonyságát biztosítsa az alapoknak, illetve azt, hogy ezt a nem egészséges fiskális és gazdaságpolitika ne ássa alá a programokat, ki lehet igazítani akkor, hogyha új kihívások jelentkeznek. Van egy nagy különbség akkor, hogyha megnézzük a 2014-2020 közti időszakot, és összehasonlítjuk azt az azelőtti hét évvel, akkor azt látjuk, hogy a múltban voltak olyan rendelkezések, amelyek hozzákötötték a támogatást a makrogazdasági eseményekhez. Ez a kohéziós alapra volt igaz, illetve a túlzott deficit eljárásra. 2014 és 2020 között ennél teljesebb a megközelítés, teljes az összhang a programok és az ország specifikus ajánlások között, amelyeket a tanács fogad el. Ez kiterjed az összes ESB alapra, illetve az összes európai kormányzatisággal, kormányzással kapcsolatos instrumentumra, a különböző eljárásokra, többletdeficit eljárásra, gazdasági kiigazító programokra és minden egyébre. Emellett nagyobb az automatizmus, mint a múltban volt. Ez azt jelenti, hogy mechanikus reakciók is várhatók az egyes kiigazítások elindításakor. Ami a lehetőségeket illeti, itt kiterjed ez a kötelezettségvállalások nevezetesen a fizetési kötelezettségvállalások felfüggesztésére is. E, a 23-as cikknek két erőssége van, e, két, e, bocsánat, két vonulata van. Az egyik a reprogramozással kapcsolatos, tehát az újraprogramozással kapcsolatos. Az újraprogramozás gyakran megtörténik a strukturális alapok végrehajtása során. Ez egy normális dolog. A tagállam és a bizottság megbeszélik a kiigazítások szükségességét operatív programok végrehajtása során. Még akkor is történik ilyen ha nincs kivételes körülmény. Ami a 23-as cikket illeti, itt azonban van egy kivételes lehetőség is, amikor a tagállam nem veszi figyelembe a megbeszélések kimenetét, és nem veszi figyelembe a kiigazítások szükségességét, akkor végső intézkedésként az Európai Bizottság követelheti, előírhatja a tagállamnak, hogy újra programozzon. Ugyanakkor a tagállam bármikor maga is saját kezdeményezésre elvégezheti az újraprogramozást, illetve el tudja magyarázni azt is a bizottságnak adott esetben, hogy más módon is kezelhető a probléma. Amikor a tagállam például nemzeti erőforrásokat is felhasználhat a probléma megoldására. Ebben az esetben, tehát ha nemzeti erőforrásokat használnak fel a probléma megoldására, a bizottságnak nyilván ezzel nem lesz problémája. Amennyiben azonban eljutunk eddig a pontig, az újraprogramozásig, és a tagállam, tehát a bizottság kéri az újraprogramozást, a tagállam pedig nem reagál erre pozitívan, akkor ennek következtében az Európai Bizottság felfüggesztheti az alapokat. Ez az első része a 23-as cikknek. A második rész, amely nagyon részletesen van megfogalmazva, azt a helyzetet részletezi, hogy a strukturális alapok milyen, a strukturális alapokra milyen kihatással vannak azok a kérések, amelyek az európai kormányzatiság, kormányzási um, politikából, eszközből kifolyólag érkeznek. A második rész az mechanikus triggereket is tartalmaz. Ehm, itt eh, éppen ezért az angolban a shell ehm, segédige szerepel, ami eh, egy eh, feltétel nélküli következményt jelent. Beszéljünk akkor az első részről. Hogyan értelmezi a az újraprogramozás lehetőségeit a bizottság. Itt most a második feléről nem beszélünk a cikknek. Önök emlékeznek rá, hogy volt egy bizottsági nyilatkozat, amelyet a CPR-hez csatolt a bizottság, gyakorlatilag egy technikai magyarázatot tartalmazott ez arra vonatkozóan, hogy a mechanizmus hogyan lesz végrehajtva, hogyan működik a gyakorlatban. Nem tér ki azonban az Európai Parlament eh, szerepére, vagy az Európai Tanács szerepére, mert eh, az a kérdés politikai részét illeti, mi pedig a technikai kérdésekre akartunk koncentrálni. Amennyiben a függeléket megnézik, akkor látják, hogy ott az szerepel, hogy a partnerségi megállapodás milyen módosítását lehet kérni, valamint az operatív program milyen e, módosítását lehet kérni, mit tekintünk hatékony e, tagállami reakciónak, mit nem tekintünk annak, és milyen körülmények között merülhet fel a kifizetések felfüggesztése, és milyen kritériumok alapján döntik el a felfüggesztés mértékét. a partnerségi megállapodások felülvizsgálatának kontextusa. Itt arra kell gondolniuk, hogy ami a jelenlegi országspecifikus ajánlásokat illeti, azok, azokat figyelembe kell venni a partnerségi megállapodások, illetve operatív programok során. Tehát nem lehet elfogadni olyan operatív programokat, amelyek teljesen ignorálják az oda vonatkozó országspecifikus eh, ajánlásokat. Eh, az év végén, jövő év elején eh, ennek következtében stabil kiindulási pontunk lesz. Az újraprogramozás csak ezt követően merülhet fel 2015-től 2019-ig, 2020-ról már nincs szó, mert azzal gyakorlatilag véget ér ez az időszak. Arról van tehát szó, hogy mi történik akkor, amikor a programozási időszak befejeződik. A mi közleményünkben arra akartunk kitérni, a szövegben ez nem szerepel, hogy a bizottság az újraprogramozási jogkörével nagyon óvatosan fog bánni. A célunk az, hogy a stabilitás fontosabb, mint a programok fragmentálása. Mert mindannyian tudjuk, hogy közigazgatási szempontból nehézséget okozna akkor, hogy az, hogyha a célkitűzéseket megváltoztathatnánk, vagy állandó jelleggel megváltoztatnánk. A bizottság részéről tehát a erős az elköteleződés a stabilitás iránt. Akkor most nézzük, hogy mik a játékszabályok. Az újraprogramozási kérést az egyes alapokon belül lehet intézni, tehát mindig az alapokról beszélünk, a szociális alap, a halászati alap, a regionális alap, ezek ezen e-, alapok közül egyikben lehet ilyen kérést intézni. Két alapnál pedig mondjuk képzeljük el azt, hogy van egy olyan tagállam, amely erős sok hatásnak van kitéve, és éppen ezért a szociális alapból plusz juttatásokra van szükség, ennek érdekében a szociális alap felé kell pénzeket átcsoportosítani. Ugyanakkor vannak olyan sarokkövek, amelyeket figyelembe kell venni. Az MFF plafon, a tematikus koncentráció, a részarányok kérdése az egyes alapok között, illetve a régió kategóriák közti allokáció. Tehát ez azt jelenti, hogy a pénz átcsoportosítás nem történhet meg olyan módon, hogy a szegényebb országokból átcsoportosítunk pénzt a gazdagabb országok felé. Az újraprogramozás, az egész eljárás 11 hónapon belül valósul meg. Tehát egy szakpolitikai felülvizsgálati cikluson belül valósul meg, a következő ciklus kezdete előtt lezárul. Azzal kezdődik, hogy a bizottság egy kérést intéz négy hónapon belül azt követően, hogy a tanács az ország specifikus ajánlást elfogadja. A bizottság ajánlását, illetve kérését alaposan indokolni kell, meg kell indokolni a beavatkozás szükségességét, meg kell mondani azt, hogy hogyan lehet az EU alapokkal a kihívásnak megfelelni, és hogy a jelenlegi allokáció pénzelosztás miért nem felel meg ezeknek a céloknak. A bizottság dolga az, hogy melyik programokat, melyik prioritásokat kell megerősíteni. A tagállam dönti el azt, hogy melyiket lehet meggyengíteni mert nekik hagytuk meg ezt a lehetőséget. Amennyiben a bizottság azt mondja, hogy vannak olyan prioritások, illetve mondhatja azt, hogy vannak olyan prioritások, amelyekhez nem szabad hozzányúlni. Vannak olyan helyzetek, vagy lehetnek olyan helyzetek, amikor egy eszköznek a finanszírozása csökken. Elfben ilyen előfordult a múltban is, tehát van mondjuk egy túlfűtött gazdaság, és eh, komoly beruházások érkeznek az építőiparba, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy ez az ágazat ideiglenesen kevesebb pénzhez juthasson, eh, azért, hogy ne eh, forrósodjon túl a gazdaság, ne pörögjön túlzottan fel a gazdaság. Emellett arra is oda kell figyelnünk, hogy minimális prioritást, minimális számú prioritást vagy OP-t e, érjen a kérelem, érintsen a kérelem. E, nem az a célunk, hogy egy prioritást megerősítendő, az összes többi prioritást gyengítsük, ezt nyilván el kell kerülni. a bizottság részéről a módosítók minimális tartalmát tekintet, tekint, minimális tartalmának tekintetében is kap egy sorvezetőt a tagállam, tehát arra vonatkozóan kap egy jelzést, hogy milyen célokat kell elérni, és hogy mi legyen a minimum nagyságrend, a minimális nagyságrend a pénzügyi eszközök körében, amelyet az egyes prioritások megerősítésére vagy éppen gyengítésére kell eh, használni, illetve onnan elvenni. A, ami a tagállami reakciót illeti, eh, az új eh, e, eredmények, illetve programstratégia, a kihívások kezelési módja, valamint új táblázatok és a fellépésekre adott példák lesznek felsorolva. Nem várunk el a tagállamtól új ex ante elemzést. Nem akarjuk azt, hogy nagyon komoly bürokratikus teherrel járjon ez a bizottsági fellépés. Mi történik akkor, hogyha egy tagállam nem reagál a bizottság kérésére. Szerintünk, mivel folyamatos a párbeszéd a tagállamokkal, az a legjobb, az az ideális, ha ilyesmi elő se fordul. De amennyiben egy tagállam teljesen elengedi a füle mellett eh, ezeket a kéréseket, akkor az nem hatékony válasznak minősül, előfordulhat az is, hogy kapunk választ a tagállamtól, és megvizsgálva annak a válasznak a tartalmát, azt látjuk, hogy nem megfelelő, ezt is nem hatékony fellépésnek eh, minősítjük. Itt eh, sok féle lehetőség van arra, hogy milyen területen, meg hogyan nem felel meg az, a válasz, amit a tagállam küld, például nem konzekvens a válasz, vannak olyan tényezők, amelyek ebben a vonatkozásban negatívnak minősülnek. Ugyanakkor olyan helyzetben, amikor nincs válasz, vagy a válasz nem adekvát, akkor következhet a következő lépés. Ezekben a az esetekben a bizottság javasolhatja a programkifizetések egy részének vagy egészének felfüggesztését. Ez akkor következhet be, amikor az előbb említett két helyzet valamelyike merül fel, tehát vagy nem kapunk választ, vagy a válasz nem megfelelő minőségű. Ebben az esetben javasolhatja a bizottság a felfüggesztést. A felfüggesztési határozat azonban egy olyan dolog, amit a bizottság előtte alaposan megfontol, figyelembe veszi a tagállam körülményeit, kivételes körülmények esetén, például akkor, amikor a tagállamot recesszió sújtja, vagy olyan a munkaerőpiaci helyzet, amely amely azt eredményezi, hogy a bizottság sem akar további károkat okozni ennek a tagállamnak, akkor ezt nyilván a bizottság figyelembe veszi. Ami a felfüggesztendő programok kritériumait illeti, itt eh, semmiképpen nem nyúlunk olyan programozási területekhez, illetve programprioritásokhoz, amelyeket meg akarunk erősíteni, hiszen azzal ellentmondanánk a saját logikánknak. Tehát nem fogunk olyan programokhoz hozzányúlni, ahol, vagy amelyekkel kapcsolatban eleve azt tanácsoltuk a tagállamnak, hogy azokat ö, óvja meg az esetleges átcsoportosításoktól. Tehát meg kell találni azokat a prioritási területeket, ahol a hátrány korlátozott. A kifizetések felfüggesztésének plafonja 50 százalék, ez a maximum. Ugyanakkor lesznek enyhítő körülmények is, vagy lehetnek enyhítő körülmények, amelyek révén 50% alá, vagy amelyek miatt 50% alá megyünk. Amennyiben egy tagállam egyáltalán nem reagál, és a tanács egy felfüggesztési határozatot hoz, ezt követően sem reagál a tagállam, akkor olyan döntést is lehet hozni, hogy a felfüggesztés elérje a, az adott prioritás értékének, vagy operatív program értékének 100%-át. Tehát azt kell látniuk, hogy ennek a megközelítésnek az a célja, hogy megfelelő választ kapjunk, és az újraprogramozás megfelelően megtörténjen. Arányos legyen a válasz. Nem is kell nem is kell szinte mondani, hogy Mechanikusan ezt az ügyet nem lehet értékelni, ezeket az ügyeket. Eseti elbírálásra van szükség. Az is nyilvánvaló, hogy figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tagállamokat egyenlő módon bíráljuk el. Ha van egy olyan ország, tagállam, amely az ESB alapokból komoly részesedést kap, és mi felfüggesztjük a kifizetéseket, akkor az azt mutatja, vagy azt hozza, hogy 50%-os felfüggesztésnél nagyon komoly összegeket érhetünk el. Nyilván itt majd a bizottság megfontolja azokat az óvintézkedéseket, amelyek megakadályozzák azt, hogy a nagy összegekkel sújtjuk, és komoly sújtsuk, és komoly hátrányon sújtsuk azokat a tagállamokat, amelyek eleve nagy összegeket kapnak. E, az enyhítő körülmények között e, szerepelnek a foglalkoztatási mutatók, a munkanélküliség, a GDP számok, tehát ezeket mind figyelembe vesszük, mielőtt a számokról döntünk. A, a százalékos felfüggesztésről döntünk. Amennyiben a tagállam megfelelő lépéseket hoz, akkor azonnal felfüggesztjük a felfüggesztést. Onnantól kezdve további lépésre nincs szükség, tehát a kifizetések azonnal újrakezdődnek. Nyilván ezt annak fényében mondom, vagy abban a reményben mondom, hogy a kifizetésre pénzek rendelkezésre fognak állni. Ez a probléma egyre élesebben jelentkezik. Tehát a kifizetések azonnal újra kezdődnek a felfüggesztés végével. Ezt az ábrát, ezt az összefoglalót azért írtam ide ki, mert a, az Európai Parlament szerepét is érdemes megvizsgálni több oldalról lehet megvizsgálni. Van egy technikai része ennek a kérdésnek, és van egy politikai aspektus a vetülete. Én most a technikai részre koncentráltam eddig, de nyilvánvaló, hogy amikor a 23-as cikk első szakaszait alkalmazzuk, az újraprogramozást akkor a bizottság azonnal értesíti az Európai Parlamentet akkor, hogyha egy tagállammal való vita odáig fajul, hogy egy ellenlépésre van szükség, mondjuk a tagállam nem hajlandó válaszolni az újraprogramozási kérésre, illetve más esetekre is igaz ez. Ugyanezt tesszük a 23. cikk második felével kapcsolatban is, akkor, amikor a túlzott deficit eljárás, makrogazdasági egyenlőtlen kiegyensúlyozatlanság, vagy a makrogazdasági kiigazítási program be nem tartása hozza működésbe a szankciót. Amennyiben ilyen trigger felmerül, akkor az Európai Parlamentet értesítjük. És elmondjuk azt is a parlamentnek, hogy az ESB alapok közül melyeket érintheti a felfüggesztés. Erről szólt át a rendelet, és mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az önök véleményét is figyelembe vegyük. Nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament saját intézkedési hatókörében is felkérheti a bizottságot, hogy fontolja meg a 23-as cikk alkalmazását, akár egyedi esetekben is, de tágabb értelemben is. Azt is lehetővé teszi a rendelet, hogy 2017-ben a, illetve ezt mondja a rendelet, hogy 2017-ben a bizottság jelentést tesz a parlamentnek arról, hogy milyen módon került alkalmazásra ez a cikk, a 23-as cikk, és hogy van-e szükség ezen szabályok átdolgozására. Ebben az esetben, amennyiben szükség van, akkor a bizottság a jelentéshez hozzá csap egy jogalkotási kezdeményezést is. Ennyit tudtam most öröknek a témáról elmondani. Köszönöm ezt a nagyon részletes tájékoztatást, illetve a bizottság közleményének eh, értelmezését. Azt már látom, hogy Olbricht úr beszélni szeretne. Ha vannak mások, kérem, jelezzék. Köszönöm szépen nem tudtam meghallgatni a teljes beszédet, de két kérdésem lenne az egyik. Helyesen értelmeztem el, hogyha ott van a felfüggesztés veszélye, és van olyan tagállam, amelyiknek problémája van GDP-vel, munkanélküliségi mutatókkal, tehát gyakorlatilag ezen helyzettől függ a, a felfüggesztés. Akkor ez nem szankció, hiszen ez relatív, hiszen ha valaki gyengébb, akkor kevesebb lesz a szankció. Bármi hibát vét valaki, ha gyenge vagy, akkor nem, nem lesz felfüggesztés? Tehát nem a, nem a hibázás lesz a probléma, hanem a gyengeség. Nyilván most itt túlzok, de a szankcióknak a hatása igen relatív. Akkor lesznek fontosak, hogyha gyakorlatilag elutasítóak lesznek akkor mondhatnánk, hogy itt úgy nevezett felfüggesztésekről lesz szó. Nyilván még egyszer mondom, hogy túlzok. A második dolog, másik kérdés, ebben az új programozási időszakban ön mire számít, mennyi időbe fog telni az újra programozás, valami olyasmire emlékszem, hogy hónapok, nem évekbe tellett, amikor a korábbi időszakban újra programozásra került sor, tehát kvázi itt most az lesz, hogy nem alkalmazhatunk gyorsított eljárást, hiszen a szankciókkal várni, várni, várni lehet. Tehát a bizottság mit javasol arra, hogy ezt fel tudjuk gyorsítani? Köszönjük, Breston asszony. Köszönöm szépen. Hát a következő javaslatom lenne, kérésem lenne Egyrészt jó lenne megkapni a közlemény szövegét, hogy az egészet még egyszer nyugodtan átolvat, ha átolvashassam, áttanulmányozhassam. Nekem is lenne egy kérdésem. Ha helyesen értettem, akkor a felfüggesztés azzal függene össze, hogy volt késlekedés az újraprogramozásban, vagy a konkrét alkalmazásban, az újra programozás alkalmazásában, vagy annak a szükségességével, hogy az újra programozást követően a forrásokat is újra kell allokálni. Tehát ezt szeretném pontosan most megérteni. Az államtól azt várjuk, azt követeljük, hogy módosítsa a tervet annak érdekében, hogy az jobban működjön, hatékonyabb legyen. Amennyiben az állam ezt nem teszi meg, akkor felfüggesztik a kifizetéseket, és meg kell várni, hogy az állam teljesítse a vele szemben támasztott követelményeket. De hogyha az újraprogramozás végrehajtásra kerül, még akkor is lehet felfüggesztés, az új program forrás kiosztása közben. Jól értettem ezt? Ezt a mechanizmust, ezt helyesen értelmeztem? És még egyszer jó lenne írásban is megkapni, hogy jobban értsem. Elnök, csak szeretném megemlíteni, hogy a mai ülésre szánt dokumentumok között volt egy link, és július végén már megjelent ez a közlemény írásban. Van-e asszony? Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lenne. Egy kicsit jobban szeretném érteni a partnereknek a szerepét a, rep, a programozás, az újraprogramozásban. Tehát a partnerség ele, eleme hogyan érvényesül az újraprogramozás során? Köszönöm. Más kérdés van-e? Nincs. Szeller úr mégiscsak. Ugye nem csak föderális berendezkedésű államok, hanem nagyon szigorú centralisztikus alapon működő tagállamok is léteznek itt az EU-ban. A múltban pedig előfordult, hogy a gazdasági trendek miatt újra programozásra került sor, de az, az alapokhoz fordultak ilyenkor a tagállamok, és a nekik ígért összegeket a nemzeti célok érdekeit szolgáló programokra használták fel. Most ugye gazdasági fejleményekre kell helyezkedni, de a kérdésem az, hogy akkor a multi-governance címszava alatt hol maradnak a régiók? Hiszen itt már elindult projektekről van szó, nem lenne jó, hogyha a felfüggesztés miatt ők járnának rosszul. Aztán lehetnek olyan nemzeti mm, megállapodások, amelyek a regionális szinten a prioritásokat átrendezhetik. Gond, vegyünk egy példát. Azt mondja egy állam, hogy a digitális agendát ö, úgy használjuk föl, hogy a szélessávú mm, hálózatokat javítjuk. Ez eddig ugye nem így volt. A régiók azt mondták, hogy jó, betartjuk ezeket a szabályokat, illetve ezen az úton haladunk, és a nemzeti programokat akkor ennek megfelelően módosítani kell. Akkor ehhez is jóváhagyást kell kérni, vagy ez a jövőben a leghatékonyabban hogyan szabályozható? Azért kérdezem ezt, hogy ez ne vegyen olyan sok időt igénybe, hogy az egyik szintről kvázi átmehessünk a következőre. Köszönöm. Más kérdés van-e még? Nincs? Nisztler úr, akkor kérem szépen, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem válaszolni olyan jól, amennyire tudok, és Olbricht úrral kezdjük. Nos, hát először is azt hiszem, hogy meg kell különböztetni azokat a az eseteket, amelyek ugye az első és a második szakasz alá tartoznak, mert a második szakasz alá esőket, amelyekre nem tértem ki a mai expozimban, azok a, gyakorlatilag nagyon szigorú mechanikus lépéseket jelentenek, amikor is a, a kifizetéseket ö, felfüggesztjük. De a kontextus az más, mert ez azt jelenteni, hogy egy ország nak nem sikerül azokra megismételt felkérésekre, figyelmeztetésekre a tanács által, hogy foganatosítsanak változtatásokat. Ha az egyes szakasz alá eső szabályokról van szó, és itt ugye már említettük az ország specifikus ajánlásokat. A saját politikánkon belül csak a releváns országspecifikus ajánlásokkal foglalkozunk, és nyilván azért kell, hogy legyen kapcsolat a politikánkon belül az egyes intézkedések között, tehát vannak olyan ajánlások, amelyek a beruházással nem függenek össze, akkor nyilván ezek más lapra tartoznak. Amennyiben szükségesé válik az, hogy ezeket az intézkedéseket meglépjük, akkor az európai alapokat lehet mobilizálni, de mondjuk ezzel nem ért egyet a tagállam. Nos, ilyenkor a bizottság felléphet, hogy azzal az igényel, hogy a tagállam hajtsa végre az újraprogramozást. Ez egyébként már válasz a késlekedéssel kapcsolatos kérdésre is. Ilyen esetben párbeszédet kezdeményeznénk a tagállammal, és első lépésben egy informális választ várnánk a tagállamtól, erre pedig reagál a bizottság. Megfigyeléseket hajtana végre, hiszen látnunk kell, hogy valóban a megoldás felé haladunk. És a politikai kontextuson belül értelmezzük, hogy a megfelelő választ kapjuk-e vagy sem. Második sor, sorban kell majd formálissá alakítani a, a tagállamnak a, a válaszát. És hát természetesen a megoldás megtalálása a cél. Ennek következményeként ugye vagy nem érkezik reakció, vagy nem megfelelő a reakció, és ilyen esetben függesztjük fel a kifizetést. Figyelembe vesszük nyilván az egyes tagállamnak a helyzetét, a helyzetét is, de a kifizetés felfüggesztése azt is jelenti, hogy az operatív programnak a megfelelő részében hajtjuk vége a felfüggesztést, anélkül, hogy az operatív programnak a végrehajtása még nagyobb problémát generálna a tagállam számára, amelynek önmagában is vannak gondjai. Tehát egyfajta moduláció is eleme ennek a felfüggesztésnek, tehát a büntetés egy, egy olyan helyzetben ne okozzon még nagyobb problémát. Azt viszont mindenképpen szeretnénk, hogy a tagállam pozitívan működjön együtt a bizottsággal. Mindez meddig tart? Hát túl 11 hónapnál nem tarthat tovább. Már csak azért is, mert akkor már szinte a következő, tehát az európai szemeszter közep következő ciklusához elérnénk, amely ugye újabb országspecifikus ajánlásokat hozna. Ezek az ajánlások egyébként, ahogy mi látjuk őket, nem változnak azért évről évre. Ezek az ország specifikus ajánlások szinte több évre igaz megállapítások, csak kivételes esetben változnak, mondjuk van egy olyan helyzet, eh, amikor is egy eh, akut energiahiányt látunk egy mm, országcsoportban, mondjuk kelet-európai országokban a geopolitikai helyzetnél fogva. Nos, egy ilyen helyzetben előfordulhat, hogy hatékonyan mobilizálni kell minden olyan eszközt, amelyen ez a helyzet megoldható. Tehát egy olyan ajánlás, hogy eh, mobilizáljuk a támogatást bizonyos területen, az szükséges lehet. De normál esetben ezek az országspecifikus ajánlásoknak van egyfajta életciklusa, addig, amíg az országok nem teljesítik azokat. És a programozás alatt ezekkel nyilván az egyes országoknak foglalkozni kell. Rasszó asszony, nem tudom, hogy helyesen értettem-e, de a bizottság az, aki kéri az újraprogramozást. Tehát mi a tanács általi megállapításokra támaszkodunk mi, azon ajánlások nélkül mi nem jutnánk el ahhoz az eszközhöz, amelyet alkalmazhatunk. Ahogyan tudják, az bevált gyakorlat, hogy a kiigazításokról szó van az operatív programok kapcsán, hiszen párbeszédben vagyunk az egyes tagállamokkal ezekre a programokra vonatkozóan. Az osztrák képviselőasszony, akkor pontosítsuk. Az egyik diájának a végén olvastam, hogyha a tagállam beleegyezik a módosításba, akkor a kifizetést felfüggesztik, Ezt nem értettem. Tehát ha egyszer van megállapodás, és egyetértenek a program az újraprogramozással, tehát a programozás megváltoztatással, akkor az újraprogramozásra is vonatkozhat. Tehát az alapok szétosztására vonatkozóan is lehet felfüggesztés. És ez, ne, ez nem volt nekem világos, hogy miért, mi az oka ennek. Hiszen az allokációt a tagállam végzi. Annak a régiónak a vonatkozásában, amelyiket ez érinti. De lehet, hogy én tévedtem, nem jól olvastam, vagy nem jól értelmeztem. Köszönjük ezt a pontosítást, akkor meghallgatjuk. Hát egy olyan helyzetben, ahol az a döntés, hogy egy közlekedési programból pénzt kell kivenni, és ez a program nagy pénzzel dolgozik, és ezt mondjuk a jövőben oktatásra kívánják fordítani, hát akkor az világos, hogy az oktatási programra szánt pénzeket nem függesztenénk fel. Ha a tagállamok egyetértenek a módosítással, akkor fel, a felfüggesztést hatályon kívül helyezik. Tehát, hogyha kapunk a közlekedési programra vonatkozóan kifizetési kérelmeket, és csak 50% kifizetés történt meg, akkor ki lehet fizetni nyilván a kérelmeket, és a mi hozzájárulásunkon keresztül fogjuk tudni folyósítani a pénzeket a továbbiakban is. Az osztrák delegátus kérdését illetően a partnerségi alapelvel kapcsolatban, és ez egy kicsit összefügg Celler úr felvetésével. Az újraprogramozás, a monitoring bizottság alára tartozik, azaz, hogyha szükség van a módosításra, akkor a monitoring bizottság áttekinti a helyzetet, és megvizsgálja a módosítás, az újraprogramozás szükségességét. Ebben a bizottságban pedig biztosítva van a partnerség. Szeller úr kérdése arra vonatkozóan, hogy mik a biztosíték, mi a biztosíték a régiók számára. Hát a, a projektekről van szó. Hát akkor ez egy olyan kérdés, akkor, amit pontosan körül kell járni. Nyilván nem érdemes destabilizálni egy elindult folyamatot. Ez nem célunk. Én úgy értem, hogy eh, úgy értelmezem, hogy eh, ezeket a kérdéseket mindenképpen dialógus formájában kell, a tagállamokkal való közös dialógusban kell megoldani, mert a tagállamnak a válasza egy-egy programozásra, újraprogramozása kell, hogy legyen a biztosíték, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy a régiók eh, ra nézve nem lesz negatív implikációja egy-egy programozásnak, illetve újra programozásnak. Ami a nemzeti prioritásokat illeti, és hát ezzel, ebből is adódhatnak újra priorizálások a régiók tekintetében. Hát erre azt tudom mondani, hogy ez az opcionális újraprogramozás csak akkor lesz releváns, hogyha oda kerül a sor, hogy EU-s támogatást kell mobilizálni. Mindig megvan a lehetőség arra, hogy a tagállam egy kérdésnek a rendezésére, amit mondjuk egy országspecifikus ajánláson keresztül azonosítottak, a tagállam mondjuk más támogatási forrást ö, mobilizál. Tehát, hogyha nemzeti támogatási eszközökkel meg lehet oldani egy országspecifikus ajánlásban szereplő kérdést, akkor nem biztos, hogy a 23-as cikk megközelítése lesz az irányadó az ESI alapokból. Elnök, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az előadást és a válaszokat is majd meglátjuk, hogy mit, mi fog történni az egyes tagállamokkal a jövőben. Megvan az ütemterv, hogy nyomon kövessük a folyamatot, és bizonyára lesz lehetőségünk a bizottságtól hallani még itt a fejleményekről. Ha jól értettem, akkor eh, a konkrét esetekre vonatkozóan lesz további eszmecsere. Így lesz? Igen. Jó, köszönöm, akkor haladunk tovább a napi rendünkkel. A koordinátorok ülésén a döntéseknek a jóváhagyásáról lesz szó. A döntések e-maile már kimentek a tagok felé, ezeket most jóvá kell hagynunk. Van-e bárki részéről ellenvetés? Nincs akkor ezeket a koordinátori határozatokat elfogadottnak tekintjük. Az egyebek alatt nem tudom, hogy bárkinek van-e, úgy tűnik mindenkinek éppen elég a saját dolga, és az utolsó pontunk a következő ülésidőpontja, ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy október 6-a, 7-e lenne, hétfő kedd a következő ülés, de Timmermans úr meghallgatása október 7-én lesz, az alelnök meghallgatása, és az elnökök értekezlete keretében zajlik ez, amire mindenki meghívást kap, ez egy nyitott üté, ülés, és nem szabad párhuzamosan ülést tartani itt a házon belül. Tehát a félnapos ülésünket kedden délelőtt, október 7-én nem tudjuk megtartani. A hétfői, hatodikai ülésünk azonban megtartásra kerül. Erre van egy külön rendünk. Közös értekelést fogunk tartani. és az Európai Régiók és Városok hetének rendezvényeit erre a fél napra mi is rászánjuk, ennek a részletes programját egyébként később meg fogjuk küldeni. Szeretném a mai és a tegnapi munkájukat is megköszönni a tolmácsoknak, és ezennel berekeztem az ülést. Köszönöm.